This So, dear colleague. Na, kedves kollégák! 7 perccel elmúlt 9 óra, és még Máskor meg azt hallom, hogy nincs elég időnk az ülések lebonyolítására, most meg nem jönnek a kollégák. Na, mit csináljunk? Köszönöm Jens Geiernek a 2017-es költségvetés előkészítésével megbízott előadó. Első napi rendi pontunk a tízes, ahol a 2000 17-es költségvetésről kéne eszmét cserélnünk. Tegnap a koordinátorok ülésén Gőge kolléga, saját előadónk jelenlétében elfogadtunk egy háromoldal egyeztetéshez való mandátumot, és leszögeztük, hogy mit akarunk. 2017 és olyan év lesz, ahol a Trade for All stratégiát kell majd ugye megvalósítani az ASEAN országokkal, Kínával, az AKC országokkal, Mexikóval, kell megtárgyalnunk, eddigi megállapodásainkat áttárgyalnunk, és akkor ott van a tíza is, és akkor a VTO tárgyalásokat is fel kéne gyorsítani. Szóval lesz bőven dolgunk, és emellett ráadásul jogalkotást is kéne csinálnunk, és mindezt pénzügyi kontextusba helyezni. Úgyhogy ezen kihívások tükrében a Trade for All stratégia kapcsán különösen sok feladatunk lesz. Például a, az igazságos kereskedelem európai városaival kapcsolatos verseny ötlete merült föl, vagy az ugyancsak érdekes és fontosnak tűnő elképzelés, hogy ne csak kövessük a tárgyalásokat, vagy csak a tárgyalásokat kövessük, hanem a végrehajtást is. Itt ugye Dél-Korea kapcsán kiderült, hogy hiába vannak megállapodásaink, a végrehajtás gyakran döcög. Nem úgy zajlik, ahogy szeretnénk. Tehát ehhez is erőforrásokat kéne rendelni a végrehajtás ellenőrzéséhez ugyanis. Nehezen felfogható számomra, hogy tavaly először a DG Trade személy állományát csökkentették, miközben egyértelműen növekszik a feladatok száma. Nem titok, hogy a kereskedelmi politika egy olyan materiális eszköz, amely a külpolitika szolgálatában áll, mert a külpolitika, diplomácia szavakkal operál, de ha súlyt akarunk adni a szavunknak, akkor a kereskedelmi politika az, ami hatunk, hatékony. Jens ezzel egyetért, és vannak is elképzeléseink a 2017-es költségvetéssel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezeket a feladatokat megoldani. Remélem, Jens, olyan adatokat közölsz most velünk, amelyek után nyugalommal párnára hajthatjuk majd a fejünket, és nem kell aggódnunk, hogy nem lesz pénz. Köszönöm, elnök úr, kedves Bent! Május 24-e van ugyebár. Néhány héttel ezelőtt még eléggé aggódtam, hogy mi lesz ma, mert ugye a holnapi dátummal ígérte a bizottság, hogy a 2017-es költségvetés tervezetét benyújtja, kinyújtja. Ez azt jelentette volna számunkra, hogy a mai munkanapunk teljesen felborult volna, mert én egy nyugodt folyamatban előkészítettem valamit, amit esetleg ez felborít, de szerencsére, vagy nem szerencsére a bizottság elhalasztotta ennek a megjelentetését, állítólag négy héttel, vagyis június vége felé lesz várható a dosszié. Ez biztos nem függ össze a június 23-ai európai eseményel, erre ők hivatalból nemmel válaszolnak, pedig hát tudjuk, hogy igen, mert ugye a migráns válság költségeit még mindig nem tudják tető alá hozni, és egyértelmű, hogy ez az oka a késedelemnek. Eddig a bizottság költségvetési tervezetéről semmit nem lehetett megtudni, ezért sötétben tapogatózom, be kell, hogy valljam, és a politikai ö, környezetét a költségvetési, tervezett költségvetési döntéseknek is csak nehéz kitapintani, de hát majd egy hónap múlva többet tudunk. Minden esetre a parlament nagy többséggel ö, várhatóan ugyanazt fogja mondani. Ráadásul nem vagyunk egyedül a költségvetési tárgyalások során. A Lisszaboni szerződésnek azért van egy hátránya is, hogy ugye korábban azt a játékot űztük a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, hogy valami történt, és akkor azt jól megkritizáltuk. Itt viszont az új rendben együtt kell gondolkodnunk kezdettől fogva, és az elnökséggel meg kell egyeznünk egy közös pozíció megalkotásáról. Itt a kollégák figyelmét fel is hívnám arra, hogy a költségvetési sorok tartalmi vonatkozásában továbbra sincs azonban igazán elég kompetenciánk. Tehát látszat többlet feladatunk van, ahogy Georgieva biztos is fogalmaz. Ugye a tanács három baráti körre esik szét, a mezőgazdaság, a kohézió és a visszatérítések klikjeire, és hát mivel tudom, hogy hazán melyik klikhez tartozik, ezért jobb, ha erről nem mondok semmit. Minden esetre ők ezt úgy tekintik, mint három tanácson belüli erőnek a küzdelmét, és a parlamentre nem sokat gondolnak, kivéve, hogy megpróbálják lenyomni a torkunkon a költségvetési megszorításokat. Az áprilisi plenáris ülésem Ugyanakkor mi megfogalmaztuk saját elvárásainkat a 2017-es költségvetéssel kapcsolatban, és ahogy említettem, ezt nagy konszenzussal tettük, itt bizalom van a frakciók között ebben az ügyben, és örülök ennek, hogy legalább a költségvetési alapkérdésekben egy irányba tart a sok képviselő. A költségvetési konkrét, konkrét tárgyalások során, most a 2016. évről beszélek, a, a hármas belső környezetvédelmi politikák és a négyes kategóriában, a külpolitikában voltak olyan mázsok, amelyeket mind föl kellett használni utolsó fillérig. És a tanács és ott nem fogjuk megkímélni attól, hogy ebben a folyamatban minden olyan speciális költségvetési eszközt, ami létezik, bevessen, és a középtávú pénzügyi tervezés során felhasználjon. Ezeket az eszközöket az Európai Parlamenttel közösen hozta létre a tanács, és ha már akkor nem lett volna európai parlamenti nyomás, meg most nem lenne parlamenti nyomás, akkor a tagállamok teljesen másképp állnának a dologhoz hozzá, és még sokkal rosszabb költségvetéseket látnánk. Nincs azonban mégsem túl sok mozgásterünk, ezt el kell ismerni, mert látható, hogy a 2010 hatos évre tervezett váratlan események tervezésében bármilyen nagy változás lenne. Tehát nem várható, hogy holnap Szíriában békét kötnek, és akkor sok millió menekült visszamegy. És ezzel nem mondhatjuk, hogy nagy változások lennének a tervezésben 2016-ra és 2017-re vonatkozóan sem, tehát két év alatt 10 milliárd eurót sikerült a külön feladatokra mobilizálni, de ezek a rendkívül helyzetek krónikussá váltak, és ezért az európai költségvetéssel szemben óriásiak a kihívások. Közben a politikai környezet olyan, hogy a jelenlegi és a következő költségvetésben kéne megtalálni 3,3 milliárdot az FC garancia alapszámára is, a stratégiai befektetések alapjának feltöltéséhez. És a politikai környezet olyan, hogy az év végén a bizottság, amikor a közép távú tervezésről beszélt, már is kinyitotta az ollót. Az én értékelésem a helyzetről, amit egyébként a parlament többsége úgy érzem, hogy támogat, hogy a középtávú költségvetési tervezésnek a takarékossági elképzeléseiből szerintem semmi nem lesz, ezek csak üres szavak, hiszen amikor ezek megszülettek, akkor még nem halmozódtak ennyire a válságok Európában, mint most. Az iránymutatásokban azt javasoltuk, hogy a költségvetésben növeljük meg az európai hozzáadott értéket, a bizottság számos dokumentumot elénk terjesztett a kontinens gazdasági fejlődésével kapcsolatban. Van egy éves növekedési jelentés, van az európai szemeszter eljárás. Mindezek a dokumentumok arra utalnak, hogy a versenyképességet akarják a tagállamok növelni, ugyanakkor ez a költségvetésben mégsem csapódik le kellőképpen, és ez, amit nekünk a hivatásunk, hogy megteremtsünk ezt az összefüggést, megteremtsük. És persze közben a saját parlamentünk prioritásait is érvényesítsük. Én ugye az európai fiatalok foglalkoztatási stratégiájával is foglalkozom, és általában a 2020-as stratégia sarok pilléreivel, ezeket ne felejtsük el, amikor költségvetésről beszélünk. Említettem már, hogy a bizottság ugye négy héttel elhalasztotta a költségvetés tervezetének bemutatását. Ez nekünk kisebb gond, mint a tanácsnak, Legfeljebb nem tartunk most költségvetési egyeztetést. És még nem fogalmazzuk meg a konkrét parlamenti mandátumot a három általú egyeztetéshez. Ezt le tudjuk nyelni, meg tudjuk oldani. Néhány előadó megjegyzéssel fogom ellátni a szöveget, és a, addigra a megszülető bizottsági ö, véleményeket is bele veszük a szövegbe, és a 2014-es év óta érvényesülő eljárás szerint ö, járunk el most is. A nagyobb gond a tanácsnál lesz, mert a tanácsnak nem lesz elég ideje arra, hogy a bizottság első tervezetéhez a saját álláspontját kialakítsa. A parlament majd, ha ez megszületett, akkor a tanács ajánlásával fog tovább dolgozni, akkor már nem a bizottság tervezetéről vitatkozunk majd, hanem a tanácsi ajánlásról, és attól tartok, ahogy ezt már említettem, hogy megint arról lesz szó, hogy takarékoskodnunk kéne, takarékoskodni, takarékoskodni, ezzel meg szembe kell majd szállnunk. Szakmai megjegyzés, a tanácsal folytatott tárgyalások egyik mozgató rugója az úgynevezett végrehajtási tanács. A tanácsi képviselők első körben a nemzeti pénzügyi és adóügyi szervek képviselőit küldik az egyeztetésekre, akik nem rendelkeznek politikai rálátással. A végrehajtási tanács az egy szakmai szervezet, nem az én véleményem, csak idézek, hogy ha nem működik a program, akkor takarékoskodni kell. Ez az ő elsődleges hozzáállásuk. És a bizottságnak, illetve nekünk kell rámutatni arra, hogy ez korán sem ilyen egyszerű, és attól tartok, hogy még ha támogatnak is a kollégák abban, hogy ezzel szembe menjek, ahogy 2015-ben láthatóan nem voltak túl jók a végrehajtási mutatók, megint kemény ellenállásba fogunk utkozni, és megint azt fogjuk hallgatni, hogy mivel nem valósultak meg a programok, ezért ezek szerint fölösleges túl sok a pénz, és, és akkor megint a fűnyíró elv érvényesül majd, és megpróbálják a programokat megnyírni és én, mint kereskedelmi politikai szakértő, különösen tartok attól, hogy ez a mi témáinkat is érzékenyen érintheti. Ennyit szeretem volna elmondani, elnézést, hogy kicsit hosszabban beszéltem, de szeretem volna politikai összefüggésekre rámutatni, és most várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Tartalmilag egy irányvonalat követünk, de azért a formában nyilván lesznek majd különbségek. Mit mond a mi előadónk? Köszönöm, elnök úr. Kedves előadó úr, kedves Jens, nem értek mindennel egyet abból, amit elmondtál, és talán elkövettünk egy hibát is a középtávú költségvetés kidolgozásakor. Az időszak végén mielőtt bekövet, vagy ne következzen be egy krach. A 960 milliárdos felső plafont használni akartuk, és emiatt a megfontolás miatt jött létre a rugalmassági eszköz, amiről meg is egyeztünk. A plusz rugalmasságra vonatkozó megegyezés nélkül mm, katasztrofa következett be már az idei költségvetéssel is. A bizottság fantasztikus kreativitással dolgozik, javaslatokat tesz, különböző dolgokra, többször a parlamentet megkerülve, amelyek miatt bizony nekünk sok a problémánk, ez sok fejtörést okoz nekünk. Olyan válsághelyzetben vagyunk, amikor is minden lehetőséget ki kell használni, hogy megfelelő költségvetési és politikai válaszokat tudjunk adni a helyzetre. Hogyha azonban megnézzük, hogy a bizottság és itt mindig a kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekről beszélek, a partnerségi eszközök kapcsán is, de hát fel kell tennünk a kérdést, hogy a költségvetési sorban mennyi pénz van, de ez nem elég, hanem fel kell tenni azt a kérdést is, hogy milyen stratégiát követünk annak érdekében, hogy stabilizáljuk a szomszédos országokat, olyan módon, hogy ne lehessen aztán bukott országokról beszélni. A gazdasági fejlődés természetesen mérvadó, ez a fő mozgató rugó, és a 2017-es költségvetés és a későbbi MFF-re vonatkozó tárgyalások során nem annyira a pénzügyi eszközökről kell beszélni, hanem arról, hogy milyen stratégiát kövessünk, hogyan tudunk valami jobbat megvalósítani, mint amit a korábbi eszközeinkkel sikerült elérni. Szerintem ez egy nagyon lényeges pont. És hogyha a bizottság az észak-afrikai alappal, a madat alappal most kétségbe esetem megpróbálja a felülvizsgálatot kikerülni, outsourcol, és azt mondja, hogy jobb ezt kiszervezni, mint hogyha a költségvetésen belül rendezni ezeket a dolgokat, hát akkor meg kell néznünk, hogy egyáltalán hogyan néz ki az irányítási struktúra a költségvetésen belül. Ez a kifelé menekülés, és hogy outsourcolunk, hogy kiszervezünk, kihelyezünk eszközöket, és a tagállamok ellenőrzik ezt. Általában 3 milliót fizetnek be a tagállamok, és azután a nemzeti intézményeik szedik be talán a hasznot, és egyfajta e, irányít, e, egyfajta kvótarendszer alakul ki, a tagállamok e, bizonyos feladatokat megkapnak. Hogyha ez nem változik, akkor én egyáltalán utoljára szavaztam meg az ilyen outsourcolt forrásokat, hogy azért most már a bizottság is lássa, hogy meddig mehet el, eddig és ne tovább. Érdekes azt is meghallgatni, hogy a 2017-es költségvetés hogyan kapcsolódik az MFF küszöbön álló felülvizsgálatához felvizsgálatával. A bizottság számára világosá kell tennünk, hogy még jobban, mint a múltban, e, most ebben a döntő szakaszban, a 2010-es költségvetés, illetve az MFF felülvizsgálatának a szakaszában sokkal jobban kell hagyatkozni a parlamentre, mint a múltban. Hiszen e, a múltban ugye talán egyszerűbb volt a parlamentet e, megkerülve dönt, dolgokat eldönteni. Jens eh, jogosan hivatkozott arra, hogy bizonyos okok miatt eh, a bizottság elhalasztotta a költségvetési tervezet benyújtását, és ez eh, hát bizony majd az idő rövidsége miatt problémákat fog okozni. Ugyanakkor azt olvasom, hogy a bizottság és Mogherini asszony azt tervezi, hogy új alapokat hoznak létre, itt 60 milliárd euróról is szó lehet, azután a Juncker terv, a szomszédsági politika, a szomszédos országok kapcsán 4,8 milliárd szerepel itt még a strukturális alapok migránsokból forrásokat akarnak átcsoportosítani a migrációs alapba. Néhány hete már a közvélemény előtt is ismertették ezt az elgondolást, de hogy most akár a régi pénzügyi keretről, akár az újra beszélünk, biztos, hogy plusz forrásokra lesz szükség, de a kérdés az, hogy amikor eh, Mogherini asszony és Timmermans eh, már eh, ugye június elején akarják ezt az új tervet, ezt az új javaslatot bemutatni, és azt remélik, hogy a június 28-i Európai Tanács csúcs találkozón már meg is kapják el jóváhagyást ehhez a tagállamoktól. És akkor velünk mi van? megint az lesz, hogy az Európai Tanács eldönt valamit, mi pedig utána csak a végrehajtásban segítkezünk. Az Európai Tanács nem önmagában jogalkotó. Vagy most akkor forduljunk az Európai Bírósághoz. Ugyanis az Európai Tanácsnak el kellene kezdeni gondolkozni azon, hogyha ugye nem egy aktuális válságot kell kezelni, akkor talán már a e, válságkezelő móduszból ki kell lépni, és vissza kell térni a szokványos normális jogalkotási menetrendhez és eljárásokhoz. Ezért a bizottsághoz fordulok. Itt az Európai Tanács e, csúcsálkozó előtt e, mit is gondolnak, hogy a költségvetési hatóság egyik a felével velünk nem egyáltalán nem is egyeztetnek. És a szakbizottságokban is el kellene gondolkozni azon, hogy hogyan tudunk júniusban egy szükséges eljárást ehhez megszervezni. Hogy aztán ne az Európai Tanács egyfajta mindenható jóistenként döntsön a fejünk fölött, mert ez így lesz, hát akkor nincs is szükség. Közvetlenül ez nem tartozik ugyan ide, elnök úr, de miután ma reggel ez egy kicsit felnyomta bennem a pumpát, azért hagy vessem ezt is fel. A javaslatomra, és tudom, hogy itt ellentmondásos volt erről a szavazás eredménye, a 2016-os költségvetésre elfogadtunk egy kísérleti projektet az NGO-k szerepe a kereskedelmen belül. Nem, nem volt egyértelmű vita, de azért döntöttünk erről, és végül is megegyeztünk. A bizottság azt mondta, hogy ez nem a megfelelő költségvetési sor, mert ez a bizottság adminisztratív autonómiájával hatás körébe tartozik, és ez ilyen típusú kezdeményezéseket e, még elemezni kell, tehát a bizottság elemezte, hogy miért nem akarják ezt jóvá hagyni. De hogyha most még egyszer utána olvastam a költségvetésben ennek, és ott azt találtam, hogy a conciliation, az egyeztetésre vonatkozó határozatot már kivették a szövegből, tehát ez nem lesz ilyen békéltetés. Most ha ez így van, akkor ez a, ez a legszörnyűbb manipuláció, Tulajdonképpen egy apróságról van szó, de hogyha így bánnak a költségvetési hatósággal, hát ez nem megy. Elvárom önöktől, hogy nyárig számoljanak be nekünk arról, hogy ki lőtte ki ezt a conciliation és mondja el biztos asszony, hogy ezt hogyan kíván korrigál, hogyan kívánja korrigálni, és hogyan kívánja módosítani azt, ahogy bánik a parlamenten. Sajnos Bőge úr nem beszél mikrofonba, így elég nehéz követni. Egy klasszikus példa arra, hogy a bizottságban néhányan milyen arrogáns módon bánnak a parlamenttel. Ez értetlen. És hogyha a, ilyen dolgok fordulnak elő, hát el tudjuk képzelni, hogy mi, mi lesz. Ezt, ezt be kell fejezni Függetlenül attól, hogy tartalmilag mit gondolunk, e, ha van egy határozat, azt végre kell hajtani. És elvárom, hogy minél gyorsabban készítsen egy jelentést a bizottság arról, hogy hogyan kívánja kezelni ezt a kérdést, mert így ez nem megy. Akkor annak alapján, amit tegnap a koordinátorok is eldöntöttek a trialógusra vonatkozó mandátum e, kapcsán, a költségvetési eljárásban a megfelelő beadványokat később fogjuk megfogalmazni. A technikai támogatás, a technikai support kérdése is nagyon lényeges. Ez nem csak az EU e, külügyi külpolitikájában játszik szerepet, hanem már az Európai Unión belül a strukturális alapok e, felhasználása kapcsán is lényeges ez hiszen eh, ahol eh, gyengébb az adminisztráció, vagy problematikus a végrehajtás, ott eh, kell a technikai segítségnyújtással olyan struktúrákat kialakítani, amelyek segítenek abban, hogy az EU-s forrásokat megfelelően használják fel a szomszédos országokban is. Ezekről a kérdésekről persze még részletesen kell beszélni, így ugyanígy, mint a e, létszám tervekről is. A bizottság mindig azt mondja, hogy a mikromanagementhez a parlamentnek köze nincs, de amikor azt látjuk, hogy csökkenteni akarják a lénszámot a főigazgatóságokon, ugyanakkor sok külkereskedelmi megállapodásról folynak tárgyalások, akkor látjuk, hogy a monitoringhoz, a follow-uphoz nincs elég ember, és ez akkor hitelességi deficitet okoz. Nagyon érzékeny tárgyalásokat kell folytatni, nem csak a TTIP-ről van szó, vannak más fontos megállapodások, amelyekről folynak a tárgyalások, és akkor nagyon intenzív elemzésekre van szükség ahhoz, hogy a megfelelő következtetéseket le tudják vonni, hogy végső soron a tagállamok szemében azért visszanyerjünk egyfajta hitelességet. itt van például az európai KKV-k internacionalizálásának a kérdése, hogy kimerjenek, ki tudjanak lépni, ki akarjanak lépni a nemzetközi porondra a KKV-k. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, köszönöm. Elnök, köszönöm, egyértelmű és időnként szükséges szavakat hallottunk. Most a e, frakcióknak adom meg a szót, SND, Schuster úr. Köszönöm. E, nagy részben csatlakozni tudom az elhangzottakhoz. Nem vagyok annyira régen itt a parlamentben, hogy ez a költségvetési ügyek minden részletét ismerném. Valóban azonban a parlamentnek kell az eh, irányvonalat megszabni, és eh, készen kell, hogy álljon a parlament arra, hogy eh, ezek a végrehajtást is végigkísérje. Egy-két dologban arra szeretnék részletesebben kitérni. Bőge úr arra beszélt, hogy a tanács, mint a jó Isten hozza meg a döntést. Nos, hogyha ez az isteni bölcsesség is társulna ehhez, akkor ezt még talán el tudnám fogadni. De hát néhány létrehozott alap kapcsán tényleg felmerül a kérdés, hogy szükség van egyáltalán ezekre. És hát ez elég kétséges az, szerintem. Említett eh, ben Lange és Bőge úr is eh, azt, eh, hogy ha az új kereskedelmi stratégiánkat komolyan vesszük, és azt mondjuk, hogy értékekre alapozzuk a kereskedelmet, akkor a külgazdasági eszközökkel valóban előbbre tudjuk vinni a világot. Nem csak azzal szabad foglalkoznunk, hogy megszülessünk, szenek kereskedelmi megállapodások, hanem foglalkozni kell azzal is, hogy ezeket végrehajtsák, és hogy milyen hatásaik lesznek ezeknek hát nem csak a technokratákra, szakértőkre kell ezeket a dolgokat hagyni. Európában a kereskedelmi politikáról folyó vita is egyértelművé teszi, hogy itt az egész társadalmat be kell ebbe vonni. Elég példánk van arra, hogy megszületnek le, kereskedelmi megállapodások, de utána ezekkel mi történik, az hát legalábbis nem teljesen kielégítő. Ezért a költségvetési konzultációk során a jövőben erre jobban oda kell figyelni. Különösen most, amikor látjuk, hogy nagyon kritikus fontosságú megalapodásokról van szó, a afrikai országokkal is eh, meg akarunk kötni kereskedelmi megállapodást, olyan országokkal, amelyek kapcsán esetleg a menekülésnek okot adó viszonyokat is talán segítünk megszünteni vagy enyhíteni ezekkel a megállapodásokkal. Ezért különböző alapok között átcsoportosításokra van szükség, mert hogy csak újra és újra újabb és újabb szükségalapokat, segélyalapokat hozunk létre, ez nem lehet a cél. Rövid távon persze igen, lehet, rugalmasságot ki lehet használni, de középtávon sokkal szilárdabb struktúrákra van szükség. Ezért nagy jelentőség jelentősége van, ugye nem csak a, annak, hogy egyetlen megkösse a bizottság tárgyalások után ezeket a kereskedelmi megalapodásokat, hanem hogy nyomon kövesse, felügyelje a civil társadalom együtt ezek, hogy ezek milyen hatást eredményeztek és hogy egyáltalán végrehajtásra kerülnek-e. Ezért az a szakbizottság is követelje ezt a tárgyalások során. Köszönöm, Lambsdorff úr. Nagyon figyelemmel hallgattam, én sem vagyok költségvetési szakértő, de tulajdonképpen csak antidepresszánshoz nyúlnék most, amikor ezt itt hallom hogy most a költségvetési terület benyújtását a Brexit miatt elhalasztják. Ezután itt a több éves pénzügyi keret nem jó. A bizottság most kihasználja azt, amit mi rugalmaság címén, amire adtunk felhatalmazást, de ezzel most szinte visszaél. És már a egyébként is alacsony egy százalékos GNI 1 százaléka kitevő költségvetése még további csökkentésével tényleg milyen célokat akarunk még elérni. Van ilyen kérdésem. Itt van tehát először az MFF fél felülvizsgálata. Itt milyen szerepe van a parlamentnek? Nyilván a Költségvetési Szakbizottsága a legfontosabb eleme ennek a felülvizsgálatnak. Azután itt arra volt szó, hogy az MFF törölte a tanács, itt nem, nem tudtam pontosan, hogy miről van szó. Ezt kérném, hogy hálásadik egy magyarázatért. Azután az Európai Tanács határozata, hogy ezeknek, ezeknek jogalkotási e, hatása van-e. Itt e, az Európai Bíróságnak kellene ezt eldönteni. A Lisszaboni szerződés néhány eleme úgy tűnik, hogy a politikai gyakorlatban az Unió súlyos problémájává vált, úgyhogy nagy támogatás és bátorítás részemről. Guer részéről, Solc úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani mind a két előadónak, akik itt nagyon egyértelműen vázoltak fel, hogy milyen nagy a mizéria nagyon aggályos a helyzet, amiről beszélünk, ezt, ezt én is alá tudom támasztani. Három pont talán a Kereskedelmi Szakbizottság szemszögéből. Egyre több kereskedelmi megállapodást kötünk meg, amelyeknek végül is az egyik eredménye az lesz, hogy kevesebb lesz a vámbevétel a szabadkereskedelem régén. Egyrészt van az egységes belső piac, és azért ebből a, erről a területről már megint csak nem lesz az EU-nak saját forrása. Ezért a kérdés az, hogy hogyan jutunk majd saját forrásokhoz mi az Európai Unió. Szerintem ennek kellene a vita középpontjában állni. Ugyanis ha a tagállamok nem hajlandók befizetni a közös költségvetésbe, ahogyan ezt ön is leírta, hát akkor kell valami ellenstratégia. Máskülönben az előttünk álló sok feladatot nem tudjuk megvalósítani, kezdve azzal, hogy mekkora létszámra van szükség a bizottságnál. A Például a NATO statutumában benne van, hogy a GDP 2%-át a minden nato be kell, hogy fizesse a NATO költségvetésébe. Igen, jó, mi is elgondolkozhatnánk azon, hogy miután egyre több a feladata az Európai Uniónak, általánosságban, és nem kellene elgondolkoznunk azon, hogy a pénzügyi rendszerünket eh, nem kellene teljesen átalakítani. Jó, mehetünk az Európai Bírósághoz, de hát az Európai Bíróság majd az alapszerződés alapján fog dönteni, és ezzel benne maradunk ugyanabban a mókuskerékben eh, forgunk, eh, még az igazi problémára nem mutatunk rá. Második dolog, Böge úrral nagyon határozottan egyetértek. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezt a, ez a rugalmasság ne azt eredményezze, hogy nemzetközi területen is sok fontos kötelezettségnek nem tudunk majd delegetni. Mert egyrészt ugye felpanaszoljuk azt, hogy országokból fel kell vennünk hozzánk érkező nagy számú sok, sok embert, menekülőt, és azért teljes gazdasági és kereskedelmi politikai együttműködése van szükség ezekkel az országokkal. Itt az EPASZ, a makrofinanszírozási segély, a különböző kereskedelmi megállapodásokba, emberjogi környezetvédelmi munkavégyi szempontokat is fel akarunk vetetni. Ez mind ide tartozik, hogyha a menekülés okait akar akarjuk megszüntetni. A e, parlament a költségvetés e, megalkotásában mind évről és évre, amikor az éves költségvetéseket határozunk meg, vagy a több éves költségvetést, e, ha így jár el, akkor nem ott tartanánk, ahol, ahol tartunk. Akkor megadom a szót a bizottságnak maximum 5 percben. Rau Albatran. Thank you. Köszönöm. Rendkívül érdekes és élénk vitát hallhattunk egy olyan témában, amely nem csak a kereskedelmet érinti, hanem jóval túlmegy ennek a szakbizottságnak a hatáskörén, sőt még a mi djing a hatáskörén is. Megpróbálok válaszolni azokra a megjegyzésekre, hozzászólásokra, amelyek a kereskedelem politikával kapcsolatosak. Egyértelmű, hogy az általános helyzet nem a lehető legpozitívabb, erre már felhívta a figyelmet az előadó is. A helyzet nehézségeket okozott a költségvetés tervezett dátumát illetően is. Sajnos nem tudom megmondani, hogy mikor lesz majd elérhető ez a költségvetés tervezet. A hozzászólásaik rámutattak arra, hogy összességében támogatják azt, amit mi a kereskedelem politika, politika területén teszünk. A kereskedelem politika az egyik eszköz arra, hogy a migráció problémáját is kezeljük. A kereskedelmi egyezmények a szomszédos országokkal, illetve Afrikában is ezt a célt is szolgálják. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak nehézségek a források megfelelő elosztását illetően. A napirendünk igencsak sok témára kitér. 2015. októberében ugye a Trade for All közlemény megjelent. Tudjuk, hogy az egyezmények monitorozása, ellenőrzése prioritást jelent. Ezt már többször elmondtuk tavaly október óta, illetve már előtte is hangot adtunk ennek. A DG Trade költségvetése ebben a tekintetben kicsi költségvetés. Ezekre a tevékenységekre korlátozódik az egyezmények ellenőrzésére, illetve olyan tevékenységekre, amelyeknek az átláthatóság növelése a célja a kereskedelmi politikában. Ide a civil szervezetekkel való találkozókat is érthetjük. Tudják, hogy az NGO-kkal rendszeresen találkozunk. Hatástanulmányokat készítünk, a tárgyalások folyamatát figyelemmel követjük. Az Európai Parlamenttől érkező javaslatokat meghallgattuk a kísérleti projektek területén. Van is egy olyan kísérleti projekt, amely az egyik eh, itt elhangzott témával kapcsolatos, vagyis az átláthatósággal kapcsolatos. Itt a TTIP-re kell gondolnunk. Ezen a kísérleti ezen a kísérleti programon dolgozunk, nem sokára majd hallhatnak információkat arról, és hogy is, arról, hogy hogyan is állunk ezzel a programmal. A kísérleti programok közül az egyiket áttettük egy másik költségvetési sorba, Sajnos mikrofon nélkül nem halljuk. Tehát jeleztük, már a múltban is, és most is jelzem, hogy nagyon szívesen beszélünk önökkel, önnel arról, hogy ezekbe a tevékenységekbe hogyan is tudnak önök belenézni, de jelenleg ez a projekt még nem elérhető, egészen egyszerűen azért, mert ez a bizottságnak nem, a, a, nem az adminisztratív költségvetési sorába tartozik ismételten elmondanám, tehát hogy nagyon szívesen egyeztetünk önökkel. Remélem, hogy az ülés után is tudjuk majd folytatni a projektről az eszmecserénket, ugyanis ez mindenkinek az, az előnye. Itt civil szervezetekről van szó, amelyek a kereskedelem területén működnek, hogy egy fontos, hogy önök is ebbe bele, tudjak néz, bele tudjanak nézni. Mi ezt nem ellenezzük, egészen egyszerűen a bizottság politikájában most ez nem fér bele, de szeretnénk tovább eszmét cserélni erről a témáról, erről a tevékenységről, arról, hogy ezt a tevékenységet hogyan lehet a mi oldalunkról továbbvinni. Nagyon köszönöm. Thanks a lot of... Nagyon köszönöm. Természetesen a kísérleti projektről is kell még intenzív eszmecserét folytatnunk. Most pedig visszaadnám a szót. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine kurze Anmerkung für unseren Berichterstatter, aber nochmal äh, reagierend auf das, was Sie... Röviden szeretnék reagálni arra, amit a bizottság képviselője elmondott. Uh, itt nem csak arról van szó, hogy most erről beszéljünk, hanem a conciliationre vonatkozó határozatot végre kell hajtani, pont ennyi. A bizottság korábbi érvelésétől is már eltávolodott, és nem tartotta tiszteletben, hogy mi is költségvetési hatóság vagyunk. Még egy kérdésem lenne az előadóhoz. Újra és újra azt tapasztaljuk, hogy a segítségre tett ígéretek például Londonban, a végrehajtás során azért eléggé elhúzódnak. És amennyire én tudom, a bizottság Londonban tett ígéretét sem hajtották még végre túlnyomó részt. A költségvetésben egy új rendszert, nagyobb, jobb, transzparensebb rendszert kell létrehoznunk. Törökországban zajlik egy fontos konferencia mindazok részvételével, akik az ilyen nemzetközi segély alapokat kezelik, és az ENSZ segély alapja nagyon lényeges a mi szempontunkból is, hogyha hogy megvizsgáljuk, hogyan tudjuk az közelettség vállalásainkat végrehajtani. Ha megnézzük a 2014-es, 15-ös számokat, 2015-ben kevesebbet fizettünk be az ENSZ segély alapjában, mint 2014-ben, pedig közben súlyosbodott a válság. Hosszú távú kötelező ígéret ígéreteket tesznek az elkötelezett államok, az Európai Unió is, de hogyan tudjuk a költségvetési eljárásban meggyökeresztetni határozottabban ezeket az ígéreteket, hogy azután utólag ne, hány, ne érhessen minket olyan szemrehányás, hogy nem tanultunk semmit abból, ami 2014-ben történt a finanszírozás kapcsán. Köszönöm. Jens még 5 percben. Köszönöm. Nem fogom felhasználni mind az öt percet, csak annyit néhány megjegyzést mondanék el, illetve reagálnék néhány megjegyzésre. Például Lambsdorff kollégáira, aki a makrofinanciális segítségnyújtásról beszélt. A végrehajtási kvóták, arányok nem voltak olyan jók, ahogy szerettük volna. Ez abból is látszik, látszik, és ezt a tanács figyelemmel kíséri. A végrehajtási arány nagyon fontos mutató a tanács számára, a végrehajtási tanács számára különösen. Ezt gyakorlatilag automatikusan pénzcsökkentést jelent számukra, és hogy teljesen törölnék a tételt, azt nem hiszem, de Hát ezzel baj lesz. Nem tudom, mit fognak csinálni. Köszönöm Reimernak is, amit elmondott. Ezek a szövegek leginkább a Költségvetési Bizottságban valók voltak, kevésbé itt a Kereskedelmi Bizottságban, de azért jó volt, hogy konkrétumokról beszéltünk, és akkor én is beszéljek konkrétumokról. Ami a trust fundokat illeti, Ezeket rendszeresen felülvizsgáljuk a költségvetési rendelettel közösen, és a legutolsó revízió során a trust fundokat lehetővé tettük, és azért tettük ezt, mert az európai célokkal összeegyeztethetők voltak. Most azonban azt látjuk, hogy a pénzek elosztása fölötti ellenőrzés, de már, már te is beszéltél erről, gyakorlatilag a fejünk fölött zajlik, és azt is látjuk, hogy az Európai Parlament nagyon túl gyors talán abban, hogy pénzeket engedélyez, hiszen azt megítélni, hogy mennyi egy projekt program európai hozzáadott értéke azt nem lehetne ilyen könnyen eldönteni. Te is beszéltél róla, hogy a tagállami befizetések inkább szimbolikusak, és ha meg nem veszük komolyan ezeket az eszközeket, akkor minek ragaszkodunk hozzájuk, illetve a folyosítási arányok eléggé alacsonyak. Tehát amikor a következő trust fundról lesz vita, akkor azt fogják mondani, hogy, vagy mondjuk mi azt, hogy jó, beszéljünk ezekről, de olyan feltételekkel, amiket mi szabunk, és mi mondjuk meg, hogy mit tekintünk európai értéknek, és ahol a végrehajtás tényleg nem működött, ott meg kell ezeket szüntetni. Másfelől elegen van abból, hogy mindig foltozgatjuk a rendszert, van egy pénzügyi hiány, és akkor egy másik helyről elvakarjuk a pénzt, ahol nem figyelnek annak a pénznek az érintettjei eléggé. Ez nem komoly háztartási köztá, eh, költségvetési politika. Lambsdorff kolléga kérdezi, hogy mik a parlament eh, prioritásai. Igen, ez fontos kérdés, és én is ezeket igyekszem itt kibontani domborítani. Az EU költségvetése alulfinanszírozott. Az MFF történelmében először csökkentésen ment át, tehát először van alacsonyabb költségvetésünk, mint egy korábbi évben, ugyanakkor az európai feladatok és a válságok meghalmozódnak. Ezért nem jó ez a toldozgatós, foldozgatós módszer. A tagállamok ugyanakkor nem érdekeltek abban, hogy egy nagy új rendszer álljon föl, mert a válság őket is sújtja, és ö, minimum nem akarnak a politikai döntéshozók otthon népszerűtlenné válni azzal, hogy több pénzt adnak Európának ebből adódna, hogy akkor a saját forrásokról beszéljünk. Én nem vagyok a szabad kereskedelem ellenzője, de azért vegyük észre, hogy a szabad kereskedelemből lehetne bőven saját forrást teremteni, és amikor a vámokat csökkentjük, akkor az Európai Unió bevételeit csökkentjük. Direkt fogalmazok ilyen provokatívan, mert ebből az a dilemma adódik, hogy újra meg újra el kell gondolnunk, hogy akarunk-e saját forrásokat, valódiakat, vagy egyre jobban a tagállamoktól akarunk függeni. Nekem nem tetszik már ez a hosszú kések éjszakájá, amikor a tagállamok mindig szépen lenyírják a, a európai költségvetést, és tőlük függünk teljesen. Ez nem jó így. Márpedig, ha a vámbevételeink csökkennek, akkor az aránya a tagállam befizetéseknek relatíve nő. Ha nem sikerül a költségvetésünket új bevételi forrásokra is építeni, akkor viszont keményebben kell védenünk a költségvetési kategóriáinkat a tanácssal szemben. Köszönöm szépen a vitát, köszönöm a felvetéseket, kérdéseket. Talán, ha megengedik, akkor még maradnék egy picit, de utána el kell mennem a Libe Bizottságba, de írásban bármikor rendelkezésre állok. Köszönöm. Jens, hogy rendelkezésre álltál, látjuk, hogy lesz még a tanácssal bőven csatánk. Kedves kollégákat 11-es pontot elhalasztjuk a szavazás utára, és most kezdjük a szavazást. Mindenkinek itt van, remélem, a szavazókártyája. Próbáljuk ki. Azt remélve, hogy mindenkinek itt a kártyája, megnyitom a próbaszavazást. Mindenki szavazott? Dann schließe die Testabstimmung. Lezárom a próbaszavazást. A gép működik. Nézzük a 12-es pontot. Makrofinanciális segítségnyújtás Tunéziának egyes módosító. Kitámogatja ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, kilences mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás következik. Szavazógéppel megnyitom a szavazást. Lezárom ezt. 34-2 arányban nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok az előadónak, Szárnyaz asszonynak. 13-as napi rendi pont. Kerekes járművekre és azokra szerelhető és használható berendezések. Csak egy szavazás van, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást nagy többséggel elfogadtuk, nagyszerű. 14-es napi rendi pont. Információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztése. Itt is csak egy szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel ezt is elfogadtuk. 15-ös szóbeli kérdés az iráni Európai Uniós vállalkozásokat érintő amerikai szankciókkal kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. 16-os napi rendi pont. a vámjogszabályok megsértésére és vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről. tizenegyes es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elnézést, a második módosítót azt hiszem nem szavaztattam meg. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most jön az egyes kompromisszum, pontosabban azt már megszavaztuk. Négyes, mert négyes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Huszonhármas, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű nekem szavazógéppel is szavazzunk a 24-esről, megnyitom. Majd lezárom a szavazást, nagy többséggel elfogadtuk. Kicsit élénkebben nyerezzék véleményüket. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Änderungsantrag 32 in zwei Teilen. 32-es első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 32-es második része mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizni kell. 39 Abstimmung eröffnet. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-as részenként kéne ezt is, igen. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. A 33 második részéről megnyitom a szavazást, lezárom azt elutasítottuk. 35-ös két részben első rész mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ezt is ellenőrizni kell. A 35-ös első részéről Szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es szóbeli módosítóval kitámogatja, ki van ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 15-ös mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 16-os mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk, és akkor most jön a zárószavazás. Megnyitom. Lezárom nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok. 17-es napi rendi pont, több éves pénzügyi keret előkészítése, 4-es, 5-ös módosítók megegyeznek mellettük, ellenük tartózkodás. Elutasítottuk őket. Egyes két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas módosító, mellette ellene, tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni kell a kettest. Megnyitom a szavazást. A szavazásnak vége. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 2-es módosító mellette, ellenőrzést kérnek az előzőhöz, 12-eshez kérnek ellenőrzést, ám legyen, tessék, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel, 14-es szavazunk, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 15 5-ös és 16-os mellette. Ja, ezeket nem kell megszavaznunk, elnézést, jó? 18-as, 19-es mellette, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 37-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 37-est megnyitom a szavazást Lezárom azt. Elutasítottuk, és akkor jöhet a záró szavazás. A módosított szöveg egészéről. Megnyitom a gépes szavazást. Lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok az előadónak. Ez volt a mai szavazási penzum. Most rátérünk a 11-es napi rendi pontra, ami nem más, mint az Európai Uniós tagállamai és másrészt a SZADK GPM államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás. Nem tudom, hogy miért akarna bárki elmenni, de ha valaki mégis el akarna menni, akkor azt csendben tegye. Punkt 11, das Partnerschafts... 11. pont, az EU és a SZADAK közötti partnerségi megállapodás. Ahogyan tudják, afrikai AKC országokkal egy sor megállapodás készül, aláírásra vár. Most az utolsó, amiről beszélünk most a SZADAK, és már is megadom a szót az előadónknak, Lambsdorff kollégának, de csöndet kérek. Kedves kollégák, és ott a vendégek hátul, kérem, hogy itt a teremben ne beszélgessenek. Lambsdorff úr. Köszönöm. Ott tartunk az EU-SZADEK partnerségi megállapodással, hogy már a jogász, nyelvészek és átnézték fordításon is túl vagyunk. Hasonlóan a többi egyezményhez itt is arról van szó, hogy WTO konformát tegyük az ezen országokhoz fűződő gazdasági kapcsolatainkat, és teremtsünk egyfajta perspektívát ezen országok számára, hogy az Európai Unióhoz fűződő kereskedelmi kapcsolataikat javítani tudják. Ennek hátterében persze az húzódik meg, hogy a az elmúlt évtizedekben megígért jó piacra jutási körülmények nem eredményezték azt, hogy ezeknek az országok többet tudtak volna exportálni az eu sőt fordítva a e, kereskedelmi kapcsolatok e, csökkentek is és romlottak is nagy gazdasági érdek ezeknek az országoknak is, hogy könnyebben bejussanak az EU piacára, ez segíteni a növekedésüket is, de persze ennek hátterében egy nagyon komoly, súlyos asszimetria, nagyon eltérőek az erőviszonyok. Ezért itt csak arról lehet szó, hogy fokozatosan és fenntartható módon integráljuk ezeket az országokat a világkereskedelembe. kereskedelembe. Éppen ezért tartalmaz a megállapodás úgynevezett asszimetriákat a piacra jutási szabályok körében, amelyek alapvetően előnyökhöz juttatják a partnereinket a jóval erősebb európai országokkal szemben. Itt különösen érzékeny termékcsoportokról van szó, azután hosszabb átmeneti időszakot kapnak a liberalizáláshoz, kedvezőbb származási országszabályok és a mezőgazdaság élelmiszer biztonság, valamint az infant industry, a, azaz a kezdő, éppen kialakulóban iparágak védelmét is támogatja a megállapodás. Ebben az EPA-ban, gazdasági partnerségi megállapodásban az első fejezet a fenntartható fejlődésről szól. Van itt egy világos kötelezettségvállalás minden részvevő részéről, hogy tartsák be a nemzetközi egyezmény szabályait, ne térjenek el olyan környezetvédelmi és munkaügyi szabályoktól, amelyeket alkalmazni kell. Ebben az összefüggésben azt hiszem, ezek nagyon észszerű követelmények. Az Európai Parlament 2009-ben elfogadott egy állásfoglalást, amelyben eh, egy úgynevezett kívánságlistát tett közzé. Ez is tartalmazott néhány dolgot, amit eh, itt most a megállapodásba is bekerült. Hát ez azt mondhatnám, hogy az Európai Parlament 2009-ben megfogalmazott kívánságainak a többsége bekerült most ebbe a megállapodásba. Még a bizottságtól hallunk néhány részletet, eh, néhány utólagos kérdésről. Én inkább az eljárásról beszélnék. Most olyan szakaszban vagyunk, amikor is sikerül gyűlőre jutni. A, először is a miniszterek tanácsának kell meghozni a döntést, reméljük, hogy a következő hónapban ez megtörténik. Azután a tanács, a felkéri a parlamentet az egyetértésre, hogyha sikerül a tanácsnak a júniusi aláírás, akkor még a partnerországokkal lesz elég idő arra, hogy ratifikálják a megállapodást, még mielőtt itt az érintett országok piacra jutás lehetősége megszűnne 2016. október 1-ével. Nagyon eltérő fejlettségi szintű öt országról van szó. Tehát, hogyha sikerülne még október 1 előtt hatályra juttatni ezt a megállapodást, az nagyon jó lenne, mert ha nem, akkor a piacra tekintetében különböző konstrukciókra hullanak vissza ezek az országok, az általános preferenciánszer más országra más konstrukció vonatkozik. Mi az ütemezés itt a szakbizottságban? Április 26-án volt egy nagyon jó találkozónk a monitoring csoporttal. Csangán Alina igazgatóasszony ismertette az egyezmény, a megállapodás legfontosabb pontjait Azután sor került az első eszmecserére, a konszent jelentésről, és június közepén lesz még egy ilyen találkozó, hogy júliusban a szakbizottság szavazhasson, és azután szeptemberben foglalkozna ezzel a dosszéval a plenáris ülés, hogy október 1-re kész legyünk. Örömmel várom az eszmecserét. Köszönöm az árnyék előadóknak, adok most szót. Először rend asszony. Nagyon köszönöm. a Taur ezt kérte, hogy helyet, helyettesítsem, ugyanis egy trilóguson van, úgyhogy nem tud itt lenni ma velünk. Azt mondja, hogy nagyon reméli, hogy ezek az egyezmények előre mutatnak. Július 15-én írták őket alá. Mert tíz éve beszélünk ezekről az egyezményekről, amelyek a 2009-es egyezményeket váltanák fel. Ennek az egyezménynek az a célja, hogy véget vessen a jogi bizonytalanságoknak. Ugyanis vannak olyan vám eszközök, amelyeket megkaptak az AKC országok ahogyan a kollégánk is mondta, aszimmetrikus módon férnek hozzá ezek az alkácsai országok a világpiachoz, úgyhogy jó lenne, hogyha bizonyos kényes ágazatokban ők is, ágazatokhoz ők is jobban hozzáférhetnének. Jó lenne, hogyha az eredet megjelölés szempontjából nagyobb lenne a liberalizáció, bizonyos esetekben jó lenne, hogyha eh, export vámokkal lehetne védeni az újonnan születő vállalkozásokat. Ezek az egyezmények aszimmetrikusak. Ezen eh, országoknak fontos lenne, hogyha, hogy jobban hozzáférjenek a, a piacokhoz. Dél-Afrika hozzáférhetne az európai piacokhoz jobban, mint eddig az Európai Unió pedig új piachoz jutna. Új, új piachoz jutna, Dél-Afrikában, Mozambik piacához is hozzáférhetne. Ami a fenntartható fejlődést illeti, kitérünk erre is, illetve az emberi jogi kérdésekre is. Szeretnénk kiemelni ennek az egyezménynek a regionális mi voltát, amelynek meg kell felelnie ezen ország vám uniójának az előírásaival. Metosz úr szeretné, hogyha ezer, ezeknek a perifériára szorult régióknak a védelmére is kitérne az egyezmény. Fontos előrelépés ez, amelyel meg lehet védeni a nátszukor szektort, nátszukor ipart. Le fognak járni a kereskedelmi egyezmények, ennek pedig borzasztó hatásai lehetnek erre a perifériára szorult régióra, a nátszukor export szempontjából. Mindenképpen koherenciára van szükség a bizottság részéről mindenféle kereskedelmi egyezményben. Matosz úr szeretné, hogyha ennek az egyezménynek az aláírása a lehető leggyorsabban meg, leggyorsabban meg lehetne ejteni, ideértve Dél-Afrikát is. El kell készíteni ennek az egyezménynek a végső részét, a néppárt támogatására számíthatnak. Köszönöm szépen. Szerintem figyelembe kell venni azt is, hogy gazdasági partnerségi megállapodás Afrikával, afrikai régióval és a déli afrikai országokkal sokáig vitatott volt a civil társadalom részéről, itt Európában is és Afrikában is. Ennek az oka az volt, és ez egy olyan indok, amit azért nem lehet szőnyeg alá söpörni, vagy lesöpörni. Az, hogy egy nagyon erősen liberalizált kereskedelmet akarunk nagyon fejletlen országokkal, akkor annak komoly negatív következményei lehetnek. Ezért nagyon kritikus vita folyt, és azt hiszem, hogy ezt a körülményt figyelembe kell venni. A megállapodás persze ezt igyekszik figyelembe venni különböző védő zárodékokkal, hogy ne okozzon kárt a fejletlen országoknak. Háromszor kollega is kihangsúlyozta, hogy az első fejezetben nem szabad kereskedelemről van szó, hanem arról, hogy egy fenntartható fejlődést hogyan lehet biztosítani. Tehát ez nem, nem pusztán kereskedelmi megállapodás, hanem ez egy partnerségi megállapodás, amelynek konkrétan az a célja, hogy az afrikai országok fejlődését segítse, és koherencia valósuljon meg más szakpolitikai törekvésekkel. Véleményem szerint ez rendkívül fontos, hogyha ezt összekapcsoljuk más politikai fejleményekhez, mint például a menekült hullám, Amerik, az Afrikából kiinduló menekült hullám, amely, hogyha ezt szeretnénk lefékezni vagy megszüntetni, akkor persze nagyon fontos, hogy megfelelő fejlődési perspektívát kialakítani, és segítsük ezeket az afrikai országokat. Ezek az igények merültek fel a megállapodással kapcsolatban. A megállapodás tartalmazza a lehetőséget, hogy teljesülnek ezek a, az igények, de ez azért nem garantált. És ez egy olyan kérdés, amit szeretnék nyomatékosítani. Itt még több biztosítékra van szükség. Sok minden attól függ, hogy majd um, a pénzügyi vita mire vezet. Uh, ugye a megállapodások végrehajtása a legfontosabb, és az, hogy milyen hatásokat eredményeznek. Ezért úgy gondolom, hogy ugye mindig beszélünk a kotonó egyezményhez kapcsolódó pontokról, ezeket a lehetőségeket is ki kell használni, de a monitorozás kapcsán hogyan lehet biztosítani azt, hogy a civil társadalom Európában és Afrika déli országaiban is részt vehessenek a folyamatokban, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy itt félre csúszanak a fejlemények, ehhez kell egy megfelelő monitorozás. Ezért elengedhetetlen, hogy itt még világosabb legyen a megállapodás. És még egy számunkra nagyon fontos kérdés, a megállapodások néhány afrikai országban nagyon vitatottak voltak. Sokáig az volt a helyzet, hogy néhány ország nem is akarta ezeket a megállapodásokat, elutasította. Most úgy néz ki, hogy az afrikai országok is azt mondják, hogy jó, fel tudjuk vállalni, akarjuk ezeket de egy partnerségi megállapodás csak akkor működik jól, ha mind a két partner ezt akarja. Ezért e, a folyamat során nagyon oda fel figyelni arra, hogy az Európai Parlamentben, illetve az afrikai parlamentekben e, a ratifikáció lehetőleg időben egymáshoz közel történjen, hogy a végén ne az legyen a helyzet, hogy fontos afrikai kereskedelmi partnereinknél mégis elutasítják ezt a megállapodást, ez nagyon kontraproduktív lenne, és nagyon rossz indítaná el a dolgokat. Tehát összefoglalásképpen nagyon fontos, hogy legyen egy jó monitorozó struktúra, hogy ellenkormányozni lehessen, ha erre szükség van. Köszönöm. Yeah. Az LKR támogatja ezt az egyezményt, és azt is, hogy ennek a végrehajtása a lehető leggyorsabban megtörténjen. Szükség van erre ahhoz, hogy az Európai Unió jobban tudjon együtt dolgozni ezzel a régióval, illetve hogy a régió is jobban fejlődhessen. Um, fontos, hogy a WTO szabályokat megfelelően alkalmazzuk, és szimmetrikus liberalizációja, kerül, liberalizációra kerüljön sor. Számos záradék szerepel ezekben a szövegekben, amelyeknek a célja, hogy bizonyos gazdasági szektorokat stabilizáljunk ezekben az országokban. Örülünk, hogy a fejlesztési, fejlesztési fejezet rendkívül részletes, Örülünk annak is, hogy a kapacitás építése is kitérünk, hogy a, ezek az országok az EU-s forrásokból megfelelően részesülhessenek. Köszönöm, mondja az elnök. Gue képviselője. Danke. Köszönöm, Bent. A Güének még sok kérdése lenne, és örülnénk, hogyha fenntarthatósági ö, fejezetet még hozzá lehetne fűzni Ugyanakkor, és itt merült föl két kérdés, mi lesz akkor, hogyha a kotonú szerződést nem hosszabbítják meg, akkor levegőben lebeg minden? Sok ilyen összekötő kérdésfeltevés hiányzik. Mi lesz akkor, ha? Mit jelent az, ha? És Nagyszerű, hogyha a partnerségi országok elégedettek a szerződés szövegével, de mi van, ha más afrikai országok főleg nem azok? Nagyon különböző a lehetőségük, az egyetértésnek nagyon sok szintje van, és az egyet nem értésnek is. Tehát ki kéne alakítani egy olyan B tervet, sémát, amely a fenntarthatósági fejlődés szempontjából közös nevezőre hozza ezeket az aszimmetrikus dolgokat. Az afrikai országokat még arra is képessé kell tenni, hogy a támogatást befogadják. Ehhez nagyon világos foglalkoztatáspolitikai, környezetvédelmi kritériumokkal kell fellépnünk, és persze folyamatosan az önállóságukat kell építenünk. Tíz év tárgyalás kellett ahhoz is, ami most van. Éppen ezért nem tudom, hogy mennyire van előkészítve ez az új fázis, mennyire egyeztettek a nemzeti elitek a saját bázisukkal. Szóval bőven van itt kérdés, vannak előrelépések, de még több a nyitott kérdés. Köszönöm Bent a szót. Elnök úr, őszintén bevallom, hogy nem tudom, mit mondjak. Mint a Dél-Afrika delegáció korábbi elnöke, én eleget tárgyaltam már életemben a cukornád kereskedelemről, és az a tény, hogy a mezőgazdasági termékek vám nélkül bejuthatnak egyes országokból hozzánk, az fenntartandó. Ugyanakkor vannak exportadók is, és ezeknek a az összeegyeztethetősége a WTO szabályokkal, meg az országok érdekeivel, nos, ez már kényesebb kérdés. A regionális együttműködés vonatkozásában pedig érdekelne, hogy az EPA új fázisa, miközben korlátozott számú országgal operálunk most, milyen viszonyban lesz a korábbi EPA-kkal és EPA országokkal. A jelenlegi tervezett új e- fázis EPA tagjai nagyon különböző gazdasági fejlettségi fokon állnak. Van köztük nagy, közép, közepes és szegény. És emiatt is aggódom, illetve nem tudom, hogy a helyi civil társadalom szervezettsége milyen ezekben az országokban. Nagyon kevés erről az információnk, ezt próbálom feltárni, de egyelőre nem jutottam sehova. Néhány héttel ezelőtt bizottságunk a pénzügyi szolgáltatások szabadkereskedelemre és társulási szabályra gyakorolt hatásairól tárgyalt a pénzmosás kapcsán, és kiderült, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények segítik a pénzmosást. Nos, Dél-Afrikában komoly pénzügyi szolgáltatók működnek, Dél-Afrika talán eh, ugyanakkor a a piszkos pénzek tizedik legnagyobb exportőre a világban. Ha a szabadkereskedelmi egyezmény ennek még nagyobb teret ad, például a hamisított termékek kereskedelmének, akkor, akkor jogos szerintem az aggodalom, úgyhogy én még nem döntöttem el, hogy mit mondjak. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm ez az első ilyen egyezmény, amelyen a, par- a parlament foglalkozik. Éppen ezért szerintem mm, biztosítanunk kell mindenkit arról, hogy megfelelő irányba indulunk el. Nem szabad, hogy nyomás alatt érezzük magunkat, nincs semmiféle határidő, úgyis nem kell nagyon gyorsan döntést hoznunk. Véleményem szerint ez egy rendkívül fontos döntés, éppen ezért a megfelelő eljárást kell követni, megfelelő jelentéseket el kell készíteni, hogy a megfelelő megjegyzések a különböző kollégák részéről megfelelő figyelmet kapjanak. Ez a legkevésbé rossz, mondjuk így a jelenlegi um, afrikai gazdasági partnerségi megállapodásokat tekintve, azonban ez még mindig nagyon korlátozott. Hat ország ratifikálta uh, azt a nyolc uh, egyezményt, amelyre, amelyre szükség volt, viszont nem tudjuk, hogy ezeket valóban betartják-e, ugyanis nincs megfelelő monitorozási rendszer. Igazából nincs eszközünk arra, hogy a végrehajtást ellenőrizzük. Vajon ezeket a kötelezettségvállalásokat megfelelően betartják-e? Van egy ország, amelyet ki szeretnék emelni, ugyanis a parlament álláspontot, konkrét álláspontot képvisel. Szvázi föld. Egy évvel ezelőtt a plenárison elfogadtunk egy állásfoglalást, amelyben kiemeltük, annyira rossz, hogy a szakszervezetek nem mm, működhetnek teljesen szabadon, és hogy a gazdasági partnerségi megállapodásban erre kitérünk. Éppen ezért a parlament támogatja Szvázi föld kötelezettségvállalásait. A bizottsággal együtt konkrét javaslatokat vártunk. Nagyon sok szép szót fogalmaztunk meg, de semmi konkrét javaslat nem látott napvilágot. Szerintem ezt a haladást kellene először megnéznünk, még mielőtt elfogadjuk, vagy nem ezt a gazdasági partnerségi megállapodást. Köszönöm. Én nekem is vannak kérdéseim ezen egyezményekkel kapcsolatosan. Először is gyakran halljuk azt az érvet, hogy meg kell felelni a VTO-nak. Judy is mondta az előbb, hogy nincs határidő. Egyébként pedig tudjuk, hogy a doai ciklus kapcsán a VTO-s tárgyalásokban bizonyos fékeket láthatunk. De már most ezekben a gazdasági partnerségi megállapodásokban a dél, déli országok javaslatait lesöpörték a szőnyeg alá. Nekünk pont az a szerepünk, hogy meghallgassuk ezen országok javaslatait, és így fejlesszük őket. Ami az aszimetriákat illeti, ezek a megállapodások az alkácsai országokkal valóban szimetriára törekednek, viszont egyes termékek nem szerepelnek a megállapodásban, Például Dél-Afrika esetében a rizs, a friss banán, a marhahús nem képezi részét ezeknek a megalapodásoknak, viszont botswana más országokon keresztül mégis csak bejuthat, bejuthatnak a piacunkra ezek a termékek. Na, mert most itt regionális különbségeket látunk, és ezen országok, ez a 16 ország nem, nem ugyanúgy részesül ebből a megállapodásból, ugyanis ebben csak 6 ország szerepel a 16 országból ami a feltartható fejlesztési fejezetet illeti. Jude erről már beszélt, úgyhogy nem is szeretnék kitérni rá. Azt tudjuk, hogy a kotonúi megállapodás nem sokára lejár, 2016-ban új megállapodás születhet, ugye ez 2020-ban fog ez a katonai megállapodás kifutni. Most látjuk, hogy a Feden keresztül nem tudjuk megfelelően segíteni ezeket az országokat. 2009-es állásfoglalásról beszélünk, persze beszélhetnénk egy 25 évvel ezelőtti állásfoglalásról is, na de hát 2016 van, úgyhogy jó lenne, hogyha ennek a parlamentnek a politikai állásfoglalását sikerülne frissíteni. Nagyon köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök úr, először is Szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon összetett, összetett munkáért, ugyanis kollégánknak a megfelelő intelligenciáról kell tanúbizonyságot tennie. Miért? Mert összetett a téma. Az első kérdés az, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy az afrikaiak ne azt érezzék, hogy az Európai Unió rájuk kényszeríti ezeket a megállapodásokat. Most ezt érzik az afrikaiak, azt, hogy valamit rájuk kényszerítünk. Na, mert most nem szabad szabadna, hogy elszenvedjék ezeket a kapcsolatok, ezeket a partnerségeket, hanem azokat meg kellene élniük. Ez tehát az első kérdés, hogy rájöjjenek az afrikaiak, hogy hol van az ő érdekük. Éppen ezért a tartalmukat, a tartalmukat ezeknek a megalapodásoknak az afrikai országoknak is meg kell szövegezniük másrésztről pedig véleményem szerint nekünk, európaiaknak meg kell értenünk, hogy Afrika fejlesztése nem csak kereskedelem, nem csak a vámok csökkentése, hanem mezőgazdaság, megfelelő önellátás, Afrikának jó mezőgazdasággal kell rendelkeznie, nem pedig nagy afrikai városokban szegénységnek kell születnie, hanem megfelelő mezőgazdaságnak, megfelelő iparnak, megfelelő energetikai forrásoknak, integrációnak, strukturális reformoknak kellene történniük. Nekünk, európaiaknak, illetve az afrikaiaknak el kell tehát érnünk, el kell tehát érnünk azt, hogy ugyanúgy gondolkodjunk. Köszönöm. Most pedig megadom a szót a bizottságnak 5 percre. Köszönöm. Köszönöm, hogy ez a pont szerepelhet a napirenden. Megpróbálok a kérdésekre válaszolni, szerintem ez a legfontosabb, hiszen ezért vagyok itt. Először is Hadd mondjam el, hogy ha, kotonú, ha a kotonúi megállapodást nem fogják meghosszabbítani, akkor is a gazdasági partnerségi megállapodásba beletehetjük a szövegeket. Szankciókat emberi jogi, illetve fenntartható fejlődési problémák miatt lehet alkalmazni. Szerintem Persze ez nem a bizottság hivatalos álláspontja, de hát mi nincs most a kezünkben? Eszköz. Nincs megfelelő eszköz, nincs megfelelő eljárás a kezünkben. Itt viszont unilaterális módon szankciókat lehetne bevezetni. Export vámok, erre nagyon figyeltem, a szívemből szólt, ugyanis igaz, hogy ezek a gazdasági partnerségi megállapodások olyan kérdéseket boncolgatnak, amelyekre nem egyszerű, vál, nem, nem egyszerű, meg, nem egyszerű választ találni. Ezen országokban vannak tehát vám tarifák, export tarifák, ezeket talán lehetne jobban változtatni. Az biztos, hogy az afrikaiak rájöttek arra, hogy az EU retorikája megváltozott ebben a kommunikációban. Mondjuk azt, hogy egy kis vág egy kis probléma van, ugyanis ezek az országok kiválasztották az ő régióikat, minden gazdasági megállapodást az adott tagok választották ki. A főigazgatóságunk jó munkát végez, ugyanis a megfelelő partnerekkel tárgyal, már pedig ehhez nagyon sok kreativitásra van szükség, hogyan is tudunk hidat képezni az országok is közöttünk. Örülök, hogy a DEFCO és kollégáim ezeknek a kihívásoknak megfelelő válaszokat adnak. Mozambik, tudja, hogy Mozambik más kérdés. Itt 74%-ról van szó, tehát más, mint a többi ország. Ami a pénzmosást illeti, nagyon érdekes kérdés. Persze a gazdasági partnerségi megállapodások kicsik, persze e, ezen EPA folyamatokba bele lehetne venni a pénzmosási kérdéseket is. Én bízok a partnereimben, bízok abban, hogy a megfelelő eszközöket jól tudjuk felhasználni. Persze ezek a megállapodások nem mindig az összes eszközzel rendelkeznek, Úgyhogy tudják, hogy ezek az országok talán azért mennek bele a megállapodásokba, mert úgy gondolják, hogy ezek olyan eszközök, amelyek tudják őket segíteni. Persze ezekkel nem lehet minden témát megoldani. Ami a nyomást illeti, véleményem szerint ez attól függ, hogy mit is nézünk. Ezek az országok nagyon fejlődéspárti, megalapodásokat tárgyaltak. Hogyha nincs konszenzus, akkor az új eredet megjelölési szabályokat nem fogják betartani, mert pedig ez fontos az egész régió szempontjából. Véleményem szerint ez rossz jelzés a parlament részéről, erre majd még vissza fogok térni. Úgy néznek ránk, hogy mi őket nagyon szívesen látjuk itt. Lehet, hogy a Szvázi földdel kapcsolatos hozzáállásunk még nem a legjobb, de a megállapodásnak, gazdasági partnerségi megállapodásnak, az üléseknek, Kitten Darling munkájának köszönhetően szvázi földdel kapcsolatos kérdések már előre mozdulnak. A partnerségi megállapodást azokra a célokra tudjuk használni, amelyekre, amelyeket Lange úr is említett. ami a belépést illeti, hol kerül be az egyik országba az adott termék, hol megy át másik országba. Ez egy nem is olyan nehéz kérdés, amelyel már régóta foglalkozunk egyébként. Rákényszerítés, megállapodás rákényszerítése az afrikaiakra. Valóban beszéltünk itt arról a képviselőkkel, hogy van, ahol padhelyzet van. Az igaz, hogy a retorika megváltozott. Mi nem kényszerítünk senkire semmit, ezek az országok akarják ezeket a megállapodásokat. A civil szervezetekkel még persze vannak nehézségek, de engedjék meg, hogy elmondjam, hogy véleményem szerint a 2009-es helyzethez képest a mai helyzet már nagyon más. Ezzel zárnám is soraimat. Tehát mm, várjuk ezeket az együttműködéseket. Nem szükségszerűen próbáljuk arra használni a megállapításokat, hogy valami jót eszközöljünk. Mindenképpen támogatom, hogy ezek a megállapodások a fejlődést támogathassák, és az önök megállapodását, az önök zöld fényét is megkaphassák. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm ezeket az első reagálásokat. Csak röviden két-három kérdésre szeretnék kitérni, hiszen a részleteket tulajdonképpen már megszülettek a válaszok. Schuster kollega mondta, hogy a civil társadalom berkeiben heves vita zajlott az epákról. Ezért is örülök például annak, hogy Jürgen Darling azt mondta, hogy hát ez a legkevésbé rossz megállapodás eddig. Figyelmesen hallgattam, amit mondott, így fogalmazott, a bad. A politikai program kapcsán milyen programot lehet készíteni, mit lehet elérni egy ilyen megállapodással, mi a maximum, amit kihozhatunk belőle. És itt az a kérdés, hogy esetleg egy ilyen megállapodást, ha túlzottan megterhelünk, túl sok mindent belerakunk, akkor ez talán automatikusan csalódást fog okozni. Világosan szeretném leszögezni, amit Marianne Eszkesz is elmondott, hogy a kereskedelmi megállapodások önmagukban pozitív fejlődést generálhatnak ezekben az országokban. Legjobb esetben hozzájárulhatnak ehhez. De természetesen a fenntartható, gazdaságilag, társadalmilag igazságos, dinamikus fejlődés nem olyasmi, amit egyedül egy ilyen megállapodással el lehetne érni. Maria Réna sajnos nincs itt, de utalt arra, hogy ezek az országok eltérő elbánásban részesülnek különböző termékcsoportok kapcsán. Nem lehet őket teljesen egységben kezelni, mert nagyon nagyok a különbségek az érintett országok között ezért igazából szerintem ez nem érdemes bírálni a megállapodásnak ezt a részét, mert szerintem ez értelmes és jó dolog. A néppárti kollega azt mondta, hogy a jogbiztonság véget ér, és ez már most látható. Nos, ez ilyen kereskedelmi megállapodásokkal pontosan a jogbiztonságot próbáltuk meg az optikába belevonni. Angola például nem írta alá, de akik most alá akarják írni az ilyen megállapodást, azok azt tudatosan tették. Angola tudatosan ellene döntött. Az afrikai partnerekkel egyenlő partnerként kell bánnunk, és ezt ilyen döntésüket tisztelni kell. Tehát ez is fontos, hogy ne tételezzük fel azt róluk, hogy mindent megteszünk, hogy belekényszerítsük őket ebbe a megállapodásba. A monitorozó mechanizmus. Ez egy olyan kérdés, amiről még beszélnünk kell. Vannak mechanizmusok a megállapodásban, van egy tanács, magasrangú tisztviselőkből áll, azután itt van a Kotonó Egyezmény struktúrája, de persze itt, ha még lesz lehet javítani, akkor ezeket a lehetőségeket ki kell használni. Ez politikailag azért jelentős megállapodás, mert hát ez az első a maga nemében, amit tető alá hozunk, és ezért itt a szakbizottságban és máshogy is várom a további vitát. Elnök, köszönöm Lambsdorff kollégának. Igen, a monitorozás egy másik karibi fórumon is felmerült, és ennek különböző formáit még megvitathatjuk. Június 15-16-án lesz itt a további vita a szakbizottságban, és utána úgy fogunk eljárni, hogy hát majd a nyári szünet után térünk vissza erre. Köszönöm szépen, és ezzel rátérünk a következő napi rendi pontra, 18-as napi rendi pont, ez a meghallgatás, áruk és szolgáltatások nemzetközi digitális kereskedelme. Kicsit csúszással, de elkezdjük a meghallgatást nagy, nagyon energikusan, ha valaki most érthetetlen módon ismét el szeretné hagyni a termet, amit hát nem is értek, hogy miért tenne bárki, hiszen nagyon izgalmas lesz ez a meghallgatás, de ha valaki mégis ki akar menni, akkor azt kérem csöndben tegye. A digitális kereskedelem kérdése egyre fontosabbá válik, és persze ugyanígy az is, hogy ez milyen lehetőségeket rejt magában, a növekedés, a foglalkoztatás szemszögéből, és el kell gondolkoznunk azon is, hogy a szabályaink, amelyeket egy többé-kevésbé még nem digitális világra alkottunk meg, hogy ezek a szabályok még értelmesek-e. Nem akkor tervezek itt különösebb bőlére leszett bevezetőt. Kezdjük meg a szakértői panelvitát, két ilyen vitánk lesz. Az elsőben a lehetőségekről van szó, a második vitában a szabályokról, és mind a két panel vagy pódiumvitához meghívtunk szakértőket. Első Rupert Schlegel-Milch, akit a bizottság képviseltében már többször is üdvözölhettünk itt a szakbizottságban, és Joshua Paul Meltzer, a Joan Hopkins School munkatársa. Jöttek el. Megvitatjuk tehát azt, hogy milyen lehetőségeket rejt a digitális kereskedelem, és már is 10 percre megadom a szót az első előadónak, utána Melzer úr is természetesen 10 percet kap, és ezt követően a kollégák egy-egy percben tehetik fel a kérdéseiket. Uh, Köszönöm szépen, Köszönöm, elnök úr. Szeretném tehát ebben a következő 10 percben bemutatni a DG Trade szempontjából ezt a helyzetet, elmondani, hogy milyen potenciál van ebben a szektorban. A kollégáim majd beszélni fognak a számokról is. Szeretném elmondani, hogy hogyan is szeretnénk hozzáállni ehhez a rendkívül fontos témához. Szerintem mindannyian tudják, hogy a digitális forradalom elsöpri a földrajzi határokat, a földrajzi távolságokat. És a DigiTrade azt is megmutatta, hogy a kereskedelmi szokásokat is megváltoztatja. De természetesen nagyon sok lehetőséget hoz magával, főleg a kisebb vállalkozások számára, amelyek megszabadulnak bizonyos időbeli, illetve földrajzi problémáktól. Mondanék is pár számot. Az e-kereskedelem 25 évvel ezelőtt ma már, ma már 12 milliárd euróra nőtt. Szerintem ez hatalmas növekedés. 2010-2016 között ahol egyébként nagyon sok szektorban vissza visszaesés következett be, itt mégis növekedést láthattunk. Idén 5,7%-át teszi ki a GDP-nek az e-kereskedelem, ugye ez rendkívül nagy szám, a folyamatosak a változások. Annak azzal szemben, amit gondolhatnánk, amikor olvas, olvasunk az amerikai öm, vállalatok dominanciójáról, Európa mégiscsak jól teljesít. Európa összességében a legnagyobb exportőr a digitális szolgáltatások területén. Itt minden digitális szolgáltatásra gondolunk, 24-25%-a a szolgáltatásaink exportjának, az, az elkereskedelmi szolgáltatás. Ez összesen 465 milliárd dollárt, tehát itt dollárban számolok, tesz ki. vagyis hatalmas potenciál rejlik ebben az ágazatban, Európa pedig igen jól teljesít ebben a szektorban. De miről is beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy digitális kereskedelem? Nekünk a DG Trade-ben fontos, hogy felosszuk a digitális kereskedelemre, a digitális kereskedelmet felosszuk különböző szegletekre, hogy a globalizált kereskedelmet a lehető legjobban ki tudjuk használni a mi gazdasági hasznunkra. Hogyan is működik ez? Szeretném majd ezt egy pár példában bemutatni. Először is, és talán ez a legnehezebb, az adat, illetve az adat áramlás. A potenciál ebből a szempontból rendkívül nagy, az adatok felhasználásában hatalmas nagy potenciál rejlik, és egyébként ez egy igen nehéz kérdés is. Ezzel a digitális kereskedelem szívében, központjában, vagyis adatokat mozgatunk. Ez rendkívül fontos az Egyesült Államok, illetve az összes ebben résztvevő országok számára. Mondanék is pár példát, hogyha bárhol pénzt akarunk kivenni egy automatából, akkor adatáramlat áramlásra van szükség, hiszen a kártyánkról leolvassák az adatainkat. Információ áramlik tehát, ugyanígy az autóvezetőknél is láthatjuk azt, hogy az adatok megfelelő helyekre áramlanak. Ami pedig a klasszikus szolgáltatásokat, biztosításokat illeti, az adatokat itt is elektronikusan visszük át egyik helyről a másikra. Illetve ott van az úgynevezett hagyományos digitális kereskedelem, vagyis az online vásárlás, ehhez is adatáramlásra van szükség. Ami pedig a nagy adatokat, az adatok elemzését illeti, a marketing, a pénzügy az emberi erőforrások területén is szükség van az adat áramlása, amely tehát átível a határokon. És csak azért mondom, hogy lássuk, hogy milyen ágazatok vannak az energia, az elektromos keresked, elektronikus kereskedelemben, például az egészségügy, az oktatás. Az oktatás, az online oktatás már nagyon virágzik nem is hoznék több példát, csak szeretem volna, hogy megértsék, hogy a digitális kereskedelem milyen sok szektorra terjed ki, és milyen sok ágazatban áramlik az adat. Egyértelműnek kell lennünk a TISA és a TTIP egyezményekkel kapcsolatban az Európai Parlament az állásfoglalásaiban már kiemelte, hogy amikor adatokról van szó, akkor az adat áramlásnak meg kell felelnie a már létező, illetve majd születendő adatkezelési szabályozásoknak, hogy a magánélet védelme ne sérülhessen. Vannak megfelelő záradékaink, amelyek kimondják, hogy a partnerek, a tagok mibe is mentek bele magánvéde, magánélet védelem szempontjából. Ez véleményem szerint rendkívül fontos. Mondanék is egy anekdotát, hogy esetleg nem annyira otthonosak ebben a témában. A WTO a pénzügyi szektorral kapcsolatosan a 90-es években már említést tett a digitális kereskedelemről. A digitális kereskedelemben már a VTO nagyon, nagyon sok szabályt hozott is. Korea esetében is vannak adatszolgáltatással kapcsolatos szabályozásaink. Manapság ez persze nem csak a pénzügyi szektorban jelenik meg, hanem gyakorlatilag a gazdaság minden szegletére kiterjed a digitális kereskedelem. Éppen ezért megfelelő szabványokra van szükség. A legutóbbi kereskedelmi közleményeinkben ki is térünk erre, azt mondjuk, hogy a jövőben prioritás számunkra, hogy az adatáramlást megfelelően szabályozhassuk. Sokat hallunk um, Egyesült Államokbeli adatáramlásról. Az alap probléma, vagy mondjuk az, hogy az általánosságban vett alap probléma, az, hogy sok országban olyan szakpolitikák működnek, amelyek, ha használtam ezt a kifejezést, protekcionista szabályok, hogyha szabad ezt tehát mondanom. Szeretnék ugyanis ellenőrizni azt, hogy mi is történik az adatok lokalizációja során ezek nem mindig um, az adatvédelem elvét képviselik, de már most sok üzlettől eleshetünk, hogyha az adatáramlás nem megfelelően működik. Ez a témának csak egy része, de mégiscsak a legfontosabb része. A hátra maradó másfél percet arra használnám, hogy elmondjam, hogy a digitális kereskedelem a távközlési szektort is magába foglalja, ugyanis a távközlésre, széles sávra, megfelelő szabályokra szükség van ahhoz, hogy a digitális kereskedelmi szolgáltatások működhessenek. távközlési szektorban megfelelő hálózattal kell rendelkezni, hozzá kell férni a megfelelő infrastruktúrához, és bizalomra is szükség van. Bizalomra a digitális kereskedelemben a spam, anti-spam szabályozások, illetve fogyasztóvédelmi szabályozások is kitérnek erre. Hogyha elmegyek egy áruházba, akkor ugyanolyan jogokkal kell rendelkeznem, mint online, vagyis meg kell, hogy legyen a jogom arra, hogy visszavigyem a, a terméket, ha valami probléma van vele. Sokan tudják önök közül, hogy nemzetközi kereskedelmi szempontból is kell nézni ezeket a, ezeket a kérdéseket. Szinergikusan kell hozzáállnunk a, a kérdéshez. Szellemi tulajdonvédelem, ez is fenn van a napirendünkön. Tudnunk kell, hogy az internetes szolgáltatók hogyan tartják be a szellemi tulajdonjogi védelmi szabályozásokat. Látom, hogy kifutottam az időből, de összességében be tudtam mutatni, hogy mivel is foglalkozunk a digitális kereskedelem területén. Hatalmas a potenciál a digitális kereskedelemben. Van még szkepticizmus a um, világ valamennyi részén, de a digitális kereskedelem mégis mindenhol terjed. Nagyon köszönöm, most pedig meg is adnám a szót a következő előadónknak, Joshua-nak, aki a John Hopkins School. Köszönöm szépen elnök úr a lehetőséget, hogy a digitális kereskedelem témájában megszólalhatok. Megvizsgáltam a témával kapcsolatos nemzetközi kereskedelmi összefüggéseket, és különös tekintettel a KKV-kra, megvizsgáltam, hogy az internetnek milyen szerepe a globális gazdaságban, és ez egy nagyon izgalmas, robbanásszerű fejlődés. A 10 percemben megpróbálom kifejteni, hogy miért számít a dolog, és mik a lehetőségek, kihívások az USA és az EU szempontjából. Az előttem szólók már beszéltek a globális gazdaság működéséről, az ellátó láncokról és a globális adatforgalomról. Az adatok azonban az úgynevezett ipari internetes hálózatokon is folyik, nem csak a nyilvános interneten. És amikor letöltünk szoftvert, zenét, akkor is adatokat töltünk le, és ezek a kommunikációs eszközeinken jelennek meg. 2014-ben az ilyen típusú adatforgalom aránya kereskedelme hatalmasan megnőtt, és azok a vállalkozások, amelyek ebben befektettek, azok egyből versenyképesebbek lettek ez egy egész gazdaságra kiterjedő téma, ez nem egy IT speciális szakterület, hanem az élet valamennyi területén, a gyártásban, a kutatásban, mindenhol előnyt jelent, magasabb bérekhez vezet, versenyképesség növeléshez vezetett, hogyha ezekbe a hálózatokba beruháztak. A digitális termelékenység már egy létező fogalom, és az internet a vállalkozásoknak persze ügyfélfelületet is biztosít, az internetes platformokon keresztül valósul meg manapság gyakorlatilag a nemzetközi kereskedelem. Tehát az internetet 3,2 milliárd ember használja és az EU-ban, USA-ban a lakosság 90%-ának van valamilyen internet kapcsolata, míg ez az aránya a fejlődő országokban fordított. De a mobil eszközökön ö, terjed főleg, és tavaly meghaladta a mobil eszközök száma a föld lakosságának a számát, és még a fejlett világban is 40%-os a mobileszközök elterjedtsége, még a fejlett világban 87%. Ez 900%-os növekedésnek felel meg egy évtized alatt. A mobil applikációkat Európában 400 ezeren fejlesztik, és 1,8 millió munkahelyhez kapcsolódnak a legkülönbözőbb területeken, a fitness, a lég, levegővédelem, van egy DISZ nevű francia applikáció, amely a diszlexiásokat fejleszti, az olvasást segíti. Sok olyan alkalmazás van, mint például az Angry Birds-nek egy továbbfejlesztése, amely nem csak játék, hanem a depresszió ellenes gyógyszer is. A termelékenységet az internet egyes felmérések szerint 5 kal növelte az USA GDP-ében mérve, és az EU munkaerőpiacának a termelékenysége is jelentésen nőtt az internet révén, főleg az segíti a termelékenység növekedését, hogy a cloud computing révén high-tech applikációk azonnal szinte ingyen vagy ingyen hozzáférhetőek, és az online piac is robbanásszerűen fejlődik, ami főleg a kis és középméretű vállalkozásoknak előny, hiszen nem kell hatalmas personált személyzetet foglalkoztatniuk az eladáshoz. Világszerte 300 milliárd dollárra becsülhető az online kereskedelem, és a közlekedés is támogatja a globális internet, a large data, big data, illetve ezen adatok elemzése sokszorosan járul hozzá több szinten a termelékenységhez, de az emberi egészség és a kormány közigazgatások működéséhez is. Például a Fülöp-szigeteken egy mobil alkalmazás felhasználói köréből lehetett következtetni egy új betegség kialakulására, és ha ennek korlátot szabunk, akkor a gazdaságnak, kereskedelemnek szabunk korlátot. Dániában a, a levegő különböző magasságokban mért hőmérsékletét már automatikusan mérik, hiszen nagyon sok a erőmű, és ennek is óriási gazdasági jelentősége van. Az internetes platformokon keresztül globálisan lehet ügyfeleket szerezni. Az USA-ban az eBay-en szereplők 95%-a exportál az USA-n kívülre magánszemélyek és kisvállalkozások termékeket tehát a kiskereskedelmet is fellendítette. Az eBay kereskedő 93%-a külföldre is elad tehát, és Franciaországban az eBay felhasználók 60%-a exportál külföldre. Tehát a kereskedelem szempontjából is, főleg a kísértékű termékek esetében jelentős az internet szerepe, a szolgáltatásokról nem is beszélve, a digitális kereskedelem elmossa a határt a termékek és szolgáltatások között, ugye tipikus példa erre a letölthető zenék piaca, és a kísértékű termékek eh, tipikusan ugye KKV-k által előállított termékek, és gyakran tömegesen tudnak a legkisebb cégek is globálisan eladni. De hogy ez mindenhol így legyen és kialakuljon, ahhoz a digitális környezetet meg kell teremteni. Ennek a bizalom, az online kereskedelembe vetett bizalom az egyik fontos pillére. A kereskedelmi tranzakciókhoz szükség van arra, hogy a résztvevők nem csak az alkalmazásokban, hanem az partnerben is bízhassanak, és költséghatékonyan, gyorsan lebonyolíthatók legyenek a pénzügyi tranzakciók. A KKV-k sok kereskedelmi korlátozásba ütköztek a múltban. Sok ezek közül okafogyottá vált, mert új területre ment át a KKV kereskedelme. A globális adatforgalomhoz azonban folyamatos lokalizációt kell végezni, a hozzáférést hozzá kell igazítani, főleg a fejlődő országokról beszélek a helyi körülményekhez, ahhoz, hogy ott is kialakuljon ez a piac. Az adatok globalizáció közben kialakulhat egy internet Balkán, ha szabad így fogalmazni, árnyékba kerülő területek, amelyek épp a fejlődés gyorsasága miatt gyorsabban le is maradnak. Ezért szabályozásra is szükség van, és a határokon átnyúló kiskereskedelmet nem gúzsba kötő módon, de mégis szabályozni kell a bizalom érdekében. Azokkal a célokkal összhangban persze, amit az adott kereskedő követ, nem mindegy, hogy egészségügyi szolgáltatásról vagy egy játékról van szó. Tehát ezek externáliák, amelyekkel külön foglalkozni kell. Az USA és az EU ö, abban a helyzetben van, hogy világszerte, ha nem is meghatározhatja, de nagy rész befolyásolhatja az internetes globális szabályozást. A szabályozás együttműködés gyakorlatilag a szabályozás közelítést jelenti. A magán titok védelme mellett, de ez persze kényes kérdéseket vet, vet föl az egyes országokban más a magánszféra védelme, a, a tulajdonosi szerzőjogok védelme, erről szólnak most a tárgyalások. A kereskedelmi tárgyalásoknak kell megteremtenie a szabályozás együttműködés feltételeit és az adatvédelem adatfolyamok szabályozott rendjét. Itt a határon átnyúló adatforgalom kapcsán látjuk, hogy a jelenlegi zajló transatlanti eh, kereskedelmi beruházási megállapodás tárgyalásain is ez egy kiemelt fejezet. Azt is érdemes elmondani, hogy a WTO-n belül is ö, eh, már egyre erősebben megfogalmazódik az elvárás, hogy konkrétumok szülessenek szabályozás területen. Eh, uh, Most önöké a szó. Egy percben, kedves kollégák, Fizis kollega először. Köszönöm, elnök úr. Nagy-nagy érdeklődéssel figyeltem az előadásokat, amelyek rendkívül érdekesek voltak. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Kulturális Szakbizottságnak is tagja vagyok, ahol két dolog aggaszt különösen. Az egyik a szerzői jogok, szellemi tulajdonjogok kérdése. Ezt hatékonyan és jól kell szabályozni. Emellett pedig az interneten, interneten bonyolított illegális sportfogadás is sok aggodalomra ad okot. Ez már egyfajta rákos daganat a sport területén, E, talán előadóinknak van valami megoldási javaslata. Mert Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon örülök annak, hogy e, ma sor került erre a közmeghallgatásra, és e, köszönöm az előadóknak, amit elmondtak. Szeretnék feltenni egy kérdést. A kereskedelmi megállapodásokat véleményem szerint gyorsabban kötik meg, mint ahogyan a digitális piac fejlődik az Unióban. Ezért kérdezném, hogy mi a helyzet a 28 tagállamban az akadályok lebontása kapcsán a digitális kereskedelemben résztvevő vállalatok, ugyanis még mindig nagyon sok akadályba ütköznek, és ezeket el kell bontani. Ha hogyan akarunk elektronikus kereskedelmet, hogyha a digitális kompetenciák sem elég fejlettek. Ezeknek a fejlődését tényleg segíteni kell, mert a vállalatok csak így tudják kihasználni a digitális kereskedelemben rejlő lehetőségeket. Mind a két előadónk beszélt arról, hogy milyen fontos, hogy legyenek globális szabályok. Ennek kapcsán is lenne egy kérdésem. Milyen új szabályokra van szükség a WTO keretein belül, hogy meg tudjunk felelni, választ tudjunk adni a kihívásokra. A bizottság és a WTO gondolkodnak ezen közösen. Köszönöm. Gondolom nincs készségünk a tekintetben, hogy az internet lehetőségeit, a digitális szolgáltatásokban rejlő lehetőségeket jobban ki lehetne használni. Az én régiómban az Egyesült Királyság és az EU közös kezdeményezésével próbálunk meg jobban kihasználni a digitalizációban rejlő lehetőségeket, és ezzel munkahelyeket is teremtünk. A, tehát a kérdésem nyilván itt hatalmas lehetőségekről van szó, de Rupert, ahogyan te is mondtad, aggályos a adatvédelem személyiségi jó kérdése, adatvédelmi aggályok mindig szerepelnek a záradékként a különböző megállapodásokban, de elég erősek ezek, ez a kérdés. A meglévő kereskedelmi megállapodásokat ért bírálatokra mit tud, tud, tud mondani, hiszen a tízát is nagyon sok bírálat érte, pontosan adatvédelmi gyengeségei miatt. Három kérdésem lenne, elnök úr. Először is, amikor és digitálisan nyújtott szolgáltatásokról beszélünk, jó, tudjuk, hogy vannak lehetőségek, de vannak kockázatok is, különösen pénzügyi szolgáltatások tekintetében. Ezért jó lenne, hogyha kialakítanánk egy megfelelősségi rezsimet, mint amit a harmadik országba adattranszfereknél létrehoztunk. A következő pont az e-commerce fejezet kapcsán nem lenne célszerű egy modellzáradékot létrehozni. És ha igen, akkor miből állna ez a modell záradék, ez a mintazáradék? Az előttem szóló már rávilágított az egyik problémára, az a szabad adat áramlás kapcsán mindenképpen meg kell felelni minden adott védelmi szabálynak. És biztosítani kell azt is, hogy a nemzetbiztonsági szempontok figyelembevételekkor érvényesül az arányosság elve. A harmadik kérdés, 14. cikk az adatvédelem valóban kőszilárdság, vagy gyémán szilárságú e vagy pedig például a TTIP kapcsán látjuk, hogy ezt az arányossági teszt váltotta fel, ez vajon elég lesz? Köszönöm. Maritje. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm mindenkinek ezt a nagyon aktuális meghallgatást. Szerintem is nagyon fontos, hogy megítéljük a hatásokat, és az EU-nak élre kell állni ezen a területen, a digitális gazdaság és a fejlődés sokkal gyorsabb a kereskedelem, hogyan tudja ezt követni, ez egy nagyon nagy kihívás. Rupert Schlegelmilchhez fordulok, aki az Európai Bizottságot képviseli. Ma itt több a digitális piacra, belső piacra vonatkozó javaslattal foglalkozunk. Ön szerint a kereskedelem mennyire integrálódott a digitális belső piaci javaslatokba? Ön a belső piaci és a nemzetközi területet külön választja, de úgy tűnik, hogy ez a két terület egyre inkább összemosódik hiszem szabványok, akár a dolgok internetéről, vagy az adatvédelemről, vagy a felelősségről van szó, szóval itt mindig már egyre inkább globális kérdésekről beszélünk. És kicsit külpolitikai szempontokkal is foglalkoznék. A kereskedelmi program mennyiben kapcsolatik az internettel kapcsolatos kapcsolatos EU külügyi szolgálat által megvalósított politikához. Vivian Reding beszélt már arra, hogy szabványokra van szükség, hogy ne lehessen visszaélés eh, nemzetbiztonsági kérdésekben, de ugyanakkor az online felhasználók szabadságát is biztosítani kell. A kényszerű adatlokalizáció problémája a következő. Itt az EU és az USA közötti kapcsolat szempontjából izgalmas ez. Elsősorban a völgyben letelepedett nagy amerikai vállalatok azt mondják, hogy az EU protekcionista, vagy túlérzékeny, a privacy, az alapjogok, az adatvédelem kérdéseiben. Ahogy a Mercer úr helyesen rávilágított arra, itt nagyon lényeges a bizalom, de a bizalmat elsősorban az egyéni felhasználók kell, hogy érezzék. Az előadónak közül van-e valakinek jó elgondolása arról, hogy hogyan lehetne javítani az együttműködést, hogy megakadályozzuk, hogy autoriter kormányzatok eh, lokalizáljanak adatokat. A nyitott gazdaság működését ez nagyon akadályozza. Helmut, én is köszönöm a két előadónak elmondottakat, felolvasottakat. Itt globális san kell az internettel kapcsolatos kérdéseket kezelni, és ugyanúgy, amikor ha online kereskedelemről van szó, akkor is a bizalomra kell építeni mindent. És hogyan lehet garantálni, hogy mindenki hozzáférhet az adatokhoz, de ugyanakkor meg kell teremteni az alkotmányos kereteit az adatvédelemnek is. Hogyha digitális belső piacról beszélünk, és gondolunk az összes ember elő perspektívára, új fejleményekre, mindenki számára ugyanolyan jókat kell biztosítani. A mobil forradalmat, ha vizsgáljuk, már 400 vállalat vesz részt ebben az együttműködésben. Tehát itt már nem csak az euróról van szó, hanem globális jelenségekről. Hogyan tudjuk ezeket a kihívásokat úgy kezelni, hogy közben garantálni tudjuk azt, hogy az EU érdekeit meg tudjuk védeni, ahogyan Ségelmés úr is ezt említette. Hogyan tudjuk azt mondani, hogy a szükséges bizalom a stabilizáló tényező. A második kérdésem. Hogyan tudjuk, hogyan akarjuk szabályozni az adatmozgásokat? a, ugye, ahogyan Slégelmi és Júr is mondta, az adatforgalom szabadságát biztosítani kell, de pontosan ez mit jelent? Ugye ez egy nagyon fontos meghallgatás, és még folyt, folytatni kell ezt a munkát. Látom, hogy a szakbizottság elnöke már le akar állítani, tehát talán az szakértők majd válaszolnak a kérdéseimre. Slégemés úr és Melcer úr, most önöket kérem, hogy három-három percben válaszoljanak a kérdésekre. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket, ezek nagyon fontosak voltak és világosá tették, hogy a következő években elmélyültebben kell ezzel foglalkozni. Ugye az internetes, illegális sportfogadások, Hát ez is egyfajta visszaérés, persze nem frontvonalban foglalkozik ezzel, ami a kereskedelmi főigazgatóság, tehát a ez is kereskedelem. És milyen eszközeink vannak, akár az illegális sportfogadás, vagy a gyermekpornográfia az interneten, itt már rendészeti fellépése is szükség van, és ez, ezt a tagállamokkal együtt vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, hiszen itt már a büntető jogi fellépés ügyében a tagállamok döntenek a digitális kereskedelem kontextusában is. A WTO ban a külső és a belső politikák összekapcsolása persze mm, szintén folyamatos kihívást jelent többen is elmondták, igen, ez a digitális belső piac, globális piac, ez nem igazán hozzám tartozik a terület, de hát nyilván a digitális kereskedelem nem áll meg az EU határaim. Nekünk remek feladataink vannak, ugye, hogy biztosítani kell a szinergiát a külső és a belső tevékenységeink között, és a legfontosabb az, hogy ne kerüljünk konfliktusba az adatvédelmi rendszerünkkel ahogyan ezt képviselők is jelezték. Ezzel minden nap kell foglalkoznunk. A WTO-nál, és most visszatérünk az alapokhoz, létezik egy régóta egy elektronikus kereskedelmi program, de az elmúlt 15 évben ez nem igazán jutott messzire. Most meg kell vizsgálnunk egyfajta friss, új megközelítéssel ezeket a kérdéseket. Szintén felvetették azt, hogy a CITA-ban elég jó-e a szabályozás. Szerintem igen, hiszen a gac ra építettünk. Eredig azt, hogy megkérdezte, hogy a 14. cikk elég jó-e. De szerintem ez ugye a 14. cikk, ami a gac ban alapvetően az adatvédelmet biztosítja, az elég jó, csak nem elég konkrét a granulációfoka akkoriban magasabb volt, és a régi WTO rendszerben a mai kihívásokkal még nem tudtunk foglalkozni. Most meg kell teremteni az egyensúlyt a jogok és a kötelezettségek között, mi az, ami indokolt, mi az, ami nem. Ahogyan ön is mondta, ez nem EU és az USA közötti kérdés igazából. Persze vannak ezek a viták, mert a lokalizáció problémáját az emberek hozzá akarnak férni az adatokhoz, a nemzetbiztonsági szervek is meg akarják szerezni az adatokat, itt a lokalizáció kérdése kapcsán az a kérdés, hogy hogy teremtjük meg a megfelelő egyensúlyt, a legitim célok érdekében, mikor indokolt a lokalizációt megengedni a hatóságoknak, és mikor nem. Itt az arányosság elvét kell figyelembe, arányosság elve alapján kell eljárni, és ez már a GAC-ban is így benne volt. És itt azt hiszem, be is fejezem. Sok más kérdést is felvesztettek, de azt hiszem talán a legfontosabbakra reagáltam, és talán majd a következő alkalommal tovább mélyíthetjük a párbeszédet. Köszönöm, Melcer úr! Köszönöm a kitűnő kérdéseket, néhány észrevételt tennék. Ez egy nyilvánvaló, hogy nagyon nehéz helyzetből indulunk, sok szabály most van alakuló, kialakulóban, és esetleg olyan intézkedéseket is bevezettetnek, amelyek problematikusak. A WTO kontextusán is gondolkozunk, mert itt nem szabálymentes környezetben dolgozunk. A WTO-ban nagyon sok szabály van, amelyek haszn- nagyon hasznosnak is bizonyultak, és a digitális kereskedelem lehetőségét erősítették a távközlési területen, aztán itt van a GATS és sok esetben jogbírósági határozatok is alátámasztják, hogy ez progresszív hatású volt, a, a GATS szabályrendszere is, a különböző kötelezettségvállások. Tehát ez csak korlátozott, nem elég, és többre van szükség. És mikor az új kereskedelmi megállapodást, a TTIP-et, a TISZ-át majd megkötik. Látjuk, hogy azért sok előrelépés történt, és az EU és az USA alakítják ki tulajdonképpen azokat a normákat, amelyek ha jók lesznek, akkor világszabványokká is válhatnak. A szabályozási kihívás, szabályozás, szabályozó rendszerben rejlő kihívás azért most teljesen más, mint amikor először a behind the border, no és eh, vámtarifán kívüli intézkedésekről eh, kezdtünk gondolkozni. Eh, most is először ezekre a kihívásokra gondoló, kell gondolnunk, és a piacra jutási akadályok lebontásából indulunk ki. A valóban globális ez a kérdés, hogyha az adatvédelemmel foglalkozunk, ami nyilván a legfontosabb aggály, nyilván ez már meg a határon, és a transatlanti alapokon eljárva, és globális szinten is megfelelően kell kezelni az adatvédelmi kérdéseket. Nem tudom, hogy ezt a WTO szintjén kell megtenni, vagy sem, de mindenképpen együttműködésre van szükség a szabályozás területén, ami multilaterális kell, hogy legyen, hogy végül is a szükséges kereskedelmi megállapodások megszülessenek. Az e-governance kapcsán is engedjenek meg egy megjegyzést. Itt különböző közösségekről van szó, és ezért fontos biztosítani azt, hogy legyen párbeszéd a közösségek között. Itt egy több szereplős irányítási rendszerről beszélünk, amit nehéz kezelni, ugye tudjuk, hogy a WTO-ban is hogy zajlanak a kereskedelmi tárgyalások, és az internet kérdése most egy olyan irányítási, igazgatási kérdés vett fel, ami hát gazdasági kérdés túlnyomó rész, de túlmutat azon, ami a múltban megvalósult a közösségek közötti párbeszéd formájában, ennél többre van szükség. Köszönöm szépen, és most rátérünk a második pódium vitára itt már Helmut Scholz kérdése tulajdonképpen a e felé vitt el minket, hogy világos, transzparens szabályokra van szükség a digitális kereskedelem kapcsán. Itt is két szakértőt hívtunk meg, először John Higginsnek fogom megadni a szót, a Digital Europe főigazgatója 10 percben. Uh, köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy ilyen érdekes panelbeszélgetést szerveztek, és köszönöm, hogy a Digital Europe is felszólalhat ezen a panelon. A Digital Europe egy olyan, öm, olyan szervezet, amely az elkereskedelemmel foglalkozik. Az én munkám során nagyon érdekes emberekkel van szerencsém találkozni. Ahogy itt gondolkodtam, az elmúlt hetekben jártam Pozsonyban, Szlovák, tehát Szlovákiában, Ehm, az automata házak területén a ehm, pozsonyi elnökünk rendkívül aktív. Úgyhogy nagyon érdekes példa ez arra, hogy milyen emberekkel találkozom, de mondanék is rögtön egy másik példát, ez talán picit szokatlan, ehm, milyen hatása is van a kereskedelem, digitális kereskedelemnek. Van egy Bulgáriában működő Mm, vállalkozás, amely, amely szoftvereket fejleszt, olyan szoftverekkel, szoftvereket, amelyeknek köszönhetően az emberek fel tudnak készülni arra, hogy mi történik velük, hogyha egy nagy hajón valamilyen probléma adódik. Ez is digitális kereskedelem tehát. Egy pár percet szeretnék arról beszélni, hogy mi hogyan látjuk a digitális kereskedelmet, de a kollégám fantasztikus munkát végzett, úgyhogy szerintem már nincs is már szükség de azért mondanék egy pár személyes példát, mit jelent számomra a digitális kereskedelem. A 90-es években új Mexikóban és Londonban voltam, és ott dolgoztam, mm, virtuális stúdió felvételekkel foglalkoztam. Ez is tehát a digitális kereskedelemnek a része, ugyanis a világon mindenhova termeltünk, úgymond zenét, Ezekben a stúdiókban, most így húsz évvel később is, látom, hogy a digitális kereskedelem hogyan virágzott, hogyan működtette a világot már akkor is. Ami pedig egy mostani, vagy egy mostani példát is hozzak, egy stratégiai politika fórumon vehettem részt. Szerintem a bizottság számára ez, ez érdekes, lehet. Mivel is foglalkozunk mi ebben a politikai, szakpolitikai fórumban? A lehetőségeket, hogy Európa hogyan tudja kihasználni a digitális kereskedelemmel rejlő rejlő lehetőségeket. A belső piac hogyan is alakulhat, hogyan is alakulhat a digitális kereskedelem fényében. A digitális kereskedelem 75%-a a már létező üzletek digitális kereskedelméből származik. El is Öttinger biztossal és um, Amerika digitális kereskedelmi képviselőjével részt vettem a digitális kereskedelem transatlanti hatásairól szóló konferencián, amelyen kettő dolog nagyon megragadt bennem. Először is azok a vállalkozások, amelyek részt vettek a panelen, és amelyek mind a, mind a két oldalról érkeztek, az óceán két oldaláról. Schneider Electric például egy francia vállalkozás, vagy GE, összességében megnézhetjük, hogy az óceán két partján hogyan is nézik a digitális kereskedelmet. Az egyik felszólaló azt mondja, hogy mi Grönlandról beszélünk, ugyanis nem gondoljuk, mert nem így gondolkodunk. Már nem azt gondoljuk, hogy nem globális piacok vannak. Van egy másik példa és egy kis anekdota, amelyet hazahoztam magammal. A nemzetközi internet volt egy szervezet, amely pár évvel ezelőtt elkezdett szabványokat létrehozni ezen a területen, és közös fejlesztéseket kezdtek el fejleszteni. Ez a Nemzetközi Internet Konzorcium volt. Egy évvel ezelőtt már száz tagja volt, most már 250-en vannak, 250 a tagja, ezek két hetes adatok. Amerikában kezdtek el működni, de ma már több a nem amerikai tagja. Az elnök például a Schneider Electric-et képviselő, képviseli. A, az ipari internetről beszélnek, az adatáramlásról, a nemzetközi internetes világról, arról, hogy az adat hogyan áramlik a nemzeti határokon túlra, milyen gyakorlati hatásai vannak az adatáramlásnak. Úgy tűnik, hogy a digitális kereskedelem témája valóban arról szól, hogy a kereskedelem hogyan működik a digitális korban. Tehát itt a kereskedelem az egységes piacon már csak egy szegmensét képviseli a digitális kereskedelemnek. Rupert, Mácer úr és kitértek ezekre a témákra, azokra a témákra, amelyekkel foglalkoznunk kell ebben a digitális világban. Valóban el kell gondolkoznunk azon, hogy a kereskedelem hogyan működik digitális módon, hogyan működik az egységes piacon és a globális piacon. Szerintem kettő pontra mindenképpen ki kell térnünk, amikor azon gondolkodunk, hogy mit is jelent számomra a digitális kereskedelem. Először is, véleményem szerint, hát ez nagyon megütött engem, amikor Pascal Leméval volt alkalmam beszélgetni a modern kereskedelmi megállapodásokról. Ő azt mondta, de nekem próbálta elmagyarázni, hogy miért van olyan sok ö, ö, érdek a kereskedelmi megállapodásokban, a régi kereskedelmi megállapodásokhoz képest. Azt mondta, hogy a kereskedelmi megállapodás során már nem, az, nem arról van szó, hogy ha te a vámokat csökkented, akkor én is csökkentem a vámokat. Nem, itt már nem erről van szó, hanem hogyan azt már hallhattuk, sokkal inkább szabályozási kérdéseket érintünk. Arról beszélünk, hogy az emberek a világ különböző részein hogyan is látják a digitális kereskedelmet, vagyis már inkább a szabályok közötti hasonlóságról van szó, ezek érdekesebb kérdések, amelyet most már taglalunk, az embereket érdeklik ezek a kérdések, a szabályozási kérdések, hiszen ebben a világban élnek. A másik nagy hatása a digitális kereskedelemnek, és szerintem itt már a, a képviselők kérdéseire rá is térek, tehát nem gondolhatunk a digitális kereskedelemre, csak kereskedelmi szempontból. El kell ismernünk, hogy a digitális világ miatt már máshogyan tekintünk a szabályozási rendszerünkre, illetve az üzleti környezet globális javítására. A digitális kérdés ebben a megközelítésben fennakadást okoz. Egy kettő közösséget kell elkülönítenünk, amikor kereskedelemről, illetve digitális kereskedelemről beszélünk. ugye az illegális fogadásoknak a témája, hogyan érinti ez a kereskedelmi megállapodásokat. Mindenféle közösséget próbálunk belevonni ezekbe a megállapodásokba. Szerintem ez egy fontos fennakadást okozó pont, ugyanis hogyha haladást szeretnénk eszközölni a digitális kereskedelemben, akkor ezt nem lehet már csak a kereskedelmen keresztül megtenni, hanem a többi közösséget is bele kell vonni azokat a közösségeket, amelyeknek érdekük, érdekük fűződik a távközlési, internet szabályozásokhoz, az illegális fogadás elleni szabályozáshoz. Európának szerintem okosnak kell lennie a digitális kereskedelemben, és ezeket a különböző közösségeket egy tető alá, egy szlogen alá kell hoznia. Nem egészen egyszerűen összehasonlításról van szó, nem összehasonlítjuk a különböző részeket, hanem egy közös kép részeként látjuk őket. Az eresképpen még engedjenek meg annyit, hogy ebben az új modellben, amikor is különböző közösségeket kell együtt, el kell érnünk, hogy különböző közösségek együtt dolgozzanak, akkor a digitális ipar ott van és kész van arra, hogy segítsen minket, hogy együtt tudjunk dolgozni. Ugyanis mit akarok én, mit, akarok, mit akarunk mi elérni? Azt, hogy eh, ha valaki Szófiában, Bulgáriában dolgozik, annak ne kelljen egyáltalán digitális kereskedelemre dolgoznia, gondolnia, hanem dolgozhasson ott, ahol akar, bárhol a világban, ne kelljen gondolnia a kereskedelmi szabályokra, hanem ezek támogassák az ő munkáját. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Végül, de nem utolsó sorban pedig megadnám a szót Joe McNamee-nek, aki a European Digital Rights igazgatója. Ez öné a szó tehát. McNamee. az európaiaknak az internetet eszközként kell látniuk arra vonatkozóan is, hogy az emberi jogok megvalósításának is egy eszköze. És a digitális kereskedelem kapcsán is erre rá kell irányítani a figyelmet. Új lehetőségekről van szó, új felelősségről is. Sokan elmondták, hogy a jogalkotás nem követi a környezet változását. Olyan gyors a változás. Erre az lehet a válaszunk, hogy azt mondjuk, hogy elvi alapon dolgozunk, tapasztalatból tudjuk, hogy mik az európai alapelvek, ugye Redding asszony nagy digitális dosszié kapcsán, már ő maga sem a nullán ról indult, hanem a 95-ös elvekből indult ki. amelyek sajnos ma már nem annyira érvényesek, mint akkor voltak. Attól tartok, hogy jogalkotásunkban újra, meg újra felfedezzük, ahelyett, hogy inkább alkalmaznánk a már korábban leszögezett európai alapelveket, és ezzel sok időt vesztünk. Európa önmagát kritizálja, ahelyett, hogy előrelépne. Jó, de nézzük egy kicsit távolabbról a dolgokat. Másfelől tényleg sok mindent elértünk. Többen itt elmondták előtte már, hogy nyitott a telekompiac. Nem lehet a digitális gazdaságot, kereskedelmet fejleszteni, ha nincs globális hozzáférés. Jonathan Hill első gondolata az volt, hogy a Telekom sikereit át kell vinni más területekre is. És teljesen igaza volt, minden egyes európai állampolgár olcsóbban jutva már szolgáltatáshoz, mint korábban, és ez az európai jogalkotásból származik. Én láttam, hogy a saját falumban, Írországban a semmiből hogyan lett digitális technológia. Még az én fiatal koromban tekerni kellett a fekete telefont, míg bejelentkezett egy operátor, most pedig a falu minden lakosa rendelkezik széles sávú internet kapcsolattal. Ezt Európa ért el, tehát azért Európának óriási eredményei vannak, és amikor a parlament kereskedelmi megalapodásokról, mint piacnyitó intézkedésekről beszél, akkor a pozitív tapasztalatból kiindulva kell tovább lépni, és más közigazgatási és politikai célokat is levezetni. Az USA is persze nagyon dinamikus, de mi látjuk, hogy a konszolidációra is szükség van, és ez meg is történik nem csak az előrelépésre is. Öttinger biztos nemrégiben azt mondta, hogy a szabályozásnak elsősorban arra kell irányulnia, hogy a, a vállalkozások profitot termelhessenek. Nem, szerintem elsősorban arra van szükség, hogy jól működhessenek a fogyasztók, a polgárok javára. Ez az igazi siker, és ez egyébként Európában megvalósul, ezért megveregethetjük a vállunkat. A másik nagy sikertörténet, amelyről érdemes beszélni, a személyes adatok védelme ennek kapcsán. A régóta érvényes elvek alkalmazásá alapján most, alkalmazásával most felülvizsgáltuk a helyzetet, és más kontinenseken is a gyakorlatot, és az adatvédelmi szabályokat ugyan támadják az innováció érdekében, de szerencsére sikerült megtalálni az egyensúlyt. Szerintem inkább a privátszféra védelmének hiánya állhat a kereskedelmi gazdasági célok útjába. Tehát pont egy jó védelem lendítheti fel a piacot, a digitális termékek és szolgáltatások és az emberi jogok között nem ellentmondás van, hanem közös érdek. Meg eleve, ami alapjog, az alapjog, tehát az nem másítható meg. Ezen a területen nem lehet rugalmasság, a kereskedelmi ö, szerződések se lazítsák föl ezt. Az USA ö, felmérte, hogy az USA-ban a broadband háztartások 45%-a azért nem ö, folytat internetes kereskedelmet, nem vesz ott semmit, mert fél, az adatait félti. 30 uk is a korlátozottan él ezzel lehetőséggel. Magyarul az USA-ban sok millió háztartás azért nem vásárol interneten, mert nem lehet biztos az adatai védelmében. Éppen ezért ezt az érvet az Európai Unió jogosan használhatja az USA-val szemben, hogy pont a szigorú védelem az, ami fellendítheti a kereskedelmet, minél szigorúbb, annál jobb, és Európa horizontális rendeletben fogadta el ezeket a szabályokat. Talán a berlini, a német norma a legjobb Európa szerte, ahol nagyon nagy a startupok száma, tehát azt látjuk, hogy ahol a legszigorúbb a védelem, ott nyüzsögnek a legtöbben a fazék körül, ott alapítanak legtöbben céget. Mit jelent ez a kereskedelemre vonatkoztatva? A telekom piacon azt, hogy a szabályozás meg kell tartani a demokratikus döntéshozás kezében, és versenybarát módon kell szabályozni, de a versenybarátság eh, nem állhat abban, hogy folyamatosan ö, módosítgatjuk a gyenge szabályozást. Egy nagy, egységes, jó szabályozásra van szükség. Ami az adatvédelmet illeti, a parlament ö, álláspontját a tizával kapcsolatban jó, ha fenntartja, és ezt reméljük, hogy figyelembe is veszik. A tagállamok egyelőre fenntartással éltek a tanácsi munkabizottságokban, és a frakcióknak is megvannak a fenntartásaik, de alakul a dolog. Végül pedig a belső politikák és kereskedelem összefüggéséről szólnék. A DSM kiszivárogtatások aggasztóak. A szerzői jog védelme komplex átfogó, és a bizottság most valószínűleg újabb ö, intézkedéseket fog javasolni, és kiterjeszti azt ö, több ö, egyéb ö, tevékenységre, az önkéntes internetes szolgáltatásokra is például, de mindig igaz marad, hogyha a név szolgáltató, a, a, a nyilvántartást vezető, a szolgáltatás nyújtó önkéntesen alkalmazza saját hazájának szabályát önkényesen, akkor ez szétzilálja a digitális piacot még mielőtt létrejönne, sőt új korlátokat hoz létre, amit nem is a jogalkotó generál feltétlenül, hanem az alkalmazók. Tehát kell lenne ennek kitenni ezt a szabályozást. Az internet blokkolása is például ö, országonként ö, különböző, hogy a malverek a, az intrúziók ellen hogyan lépnek föl, és kár lenne, hogyha ez az irány válna trendé. Remélem, hogy az Európai parlament, mint ahogy többen előttem is ezt elmondták, hogy így lenne jó, közös, egységes szabályozást szülne. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Vannak-e kérdések? Marike. Köszönöm, elnök úr azt hittem, hogy nagyon hosszú lesz a hozzászólók listája, mert megint csak nagyon érdekes előadásokat hallottunk, amelyek kulcsfontosságúak az előttünk álló eszmecserék szempontjából is. Vannak nyilvánvaló kérdések, de én most megpróbálom kontextusba helyezni a kereskedelmi kérdéseket. Kérdezem ide két előadóktól, hogy ebben a kontextusban a kereskedelem politika mennyire fontos. McNamee úr említette a jogokat, amikor is a technológiai fejlődés és a legkülönböző szakpolitikák közötti mismatchről beszélt. De a esetleges más területeken hogyan lehetne erősíteni a digitális kereskedelmet, az internet felhasználók, a fogyasztók jogainak az erősítésével, és érvényesítetni azokat az elveket, amelyek kapcsán az EU történelmileg is az élen jár. Talán kommentárt fűhesznének ahhoz is, hogy a nyitott internet felügyelete ellenőrzése hogyan viszonyul a cenzoráláshoz. Itt most nem kereskedelmi akadályokról akarok beszélni, hanem arról, hogy egyrészt megpróbálunk a jogállamiság alapján szabályokat alkotni, másrészt ugye globálisan alkalmaznak rendszereket, technológiákat és sürgetően szükség van az EU export ellenőrzési rendszerének a reformjára hiszen az illegális megfigyelés, behatolás nem csak a biztonságot sértik, hanem globálisan is az emberek jogait. És egyre többet találkozunk ezzel a nyitott gazdaság, a nyitott internet világában. Időnként nagyon komoly ellentmondások vannak a nemzeti szintű szabályozások között, amelyek sokszor nem haladnak, tartanak lépést a globális normákkal. Tehát szükség lenne globális normákra, szabványokra, hogyan jutunk el ezekhez az internet governance kapcsán és hogyan lehet biztosítani a szabványok nyitottságát, azt, hogy a szabadság, a jogok állnak az előtérben. Köszönöm. Helmut. Az utolsó megjegyzések kezdeném, Maritja utolsó megjegyzésével. Ő ugye kérdezte, hogy szükség van-e globális megközelítésre, szabályozásra. Szerintem hát mindenképpen máskülönben nem tudunk semmilyen, nem jutunk sehova. Egy kérdésem lenne. Ha például az Egyesült Államokban ugye a nemzetbiztonságért felelős kormányhivatal létezik valahol, amely e, valahol felügyeli az adatmozgásokat, az adatforgalmat. Ez már önmagában egy kereskedelmi korlát? és ugyanígy, hogyha az EU-ban vagy a tagállamokban, ugye mi is biztonsági okok miatt, közbiztonsági megfontolásból végzünk ilyen ellenőrzést az emberek biztonsága érdekében is a szabályozáshoz fűződő jog már, és az ebből következő fellépés már tekinthető kereskedelmi akadálynak, hogyha itt most a kereskedelem szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdéskört. Ugye közösen definiált megközelítésekre van szükség. Mi panaszkodni szoktunk bizonyos országokban az állam kézbe tartja, felügyeli az internetet, és ezt azt mondjuk, hogy ez akadályozza a szabad mozgást, de másrészt a saját biztonságunk érdekében azért hasonló jogokat alkotunk meg. Hát hogyan tudjuk a kereskedelem nyelvére lefordítani ezeket a kérdéseket, hogyha a partnerországokkal tárgyalunk, a cita a TTIP-ről, TISA-ról más megállapodásokról, akkor hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket? Mert jó lenne a világon, hogy itt mindenki egységesen értelmezné ezeket a dolgokat. Elnök, egy rövid kérdést én is hozzátennék a eddig elhangzottakhoz. A mi szabályozó rendszerünk alapja ugye, hagyományos eljárások, a hagyományos szabályozási struktúra. Ja. Most a digitális kereskedelem kapcsán, ha arra gondolunk, hogy eh, az innováció mennyire gyorsan fejlődik, hát mindig lemaradunk mi a szabályozással a technikai fejlődés mögött. Milyen lehetséges megoldásokat lehetne találni erre a szakadékra, különösen amikor a globális világ méretű szabályozókról beszélünk. Köszönöm ezeket a nagyon direkt és könnyű kérdéseket majd Joe fog válaszolni mindjárt ezekre. Nos, azért én is azt mondanám, hogy kétségtelenül használnunk kell minden eszközt a globális normák létrehozása érdekében, és itt most a globális szabályozókra gondolok. A globális normákat, szabványokat egy adott területen akarunk létrehozni, akkor vannak modellek, például a többszereplős modell, amit az internet világában szeretünk. Ezt talán szélesebb körben alkalmazni lehetne, hogy létrehozzunk globális normákat, szabványokat, talán szélesebb körben. A kereskedelmi szempontok ügye, és hogy esetleg ez összeütközik-e az alapjogokkal. Nos, itt egy kicsit ez emlékeztet engem a Brexit vitára. Ugye ennek a Brexit vitának az egyik szempontja az, hogy leadunk-e a szuverenitásunkból valamit Európának. Most a kérdés az, hogy ha valaki nem akar részt venni egy több szereplős játékban, ahol többen hozzák meg a döntéseket, és akkor itt van a, ugye, a helyi szint, nemzeti szint, EU szintje, és végül a nemzetközi szint, el kell dönteni mindenkinek, hogy mi a megfelelő, mit melyik szinten érdemes megvitatni, és mit kap ezért cserébe. EU-ban például az alapjogok központi helyet kapnak. Ezekről nem tárgyalunk csak azért, hogy valamit kapjunk cserébe. Viszont vannak más dolgok, ahol lehet ilyen alkudozás. Angliában például mi azt gondoljuk, hogy mondjuk lehet, csapat 12 játékossal játszanak, akkor mi ja, több gyakrabban nyernénk. Európában lehet, hogy azért mindenki ugyanúgy akar játszani. Jó, még Németországot 12 játékosos csapattal se vennénk meg, persze. Itt van egy fontos kérdés, a tömeges cenzorálás, ellenőrzés. Ez egy olyan kérdés, amikor is az EU és az USA felelős azért, hogy létrehozzon egy globális normát és szerintem ez a globális norma közelebb kellene, hogy legyen az európai hagyományhoz, az európai megközelítéshez egy a társadalom számára elfogadható mértékű felügyelet vagy ellenőrzéshez kell a társadalom beleegyezése, és hogyha hát ennek közös norma az, amit az USA és az EU is hozna létre olyan módon, hogy ez megengedi azért a bizonyos kontrollt, ez nagy előrelépés lenne, mert ezt létrehozhatná, vagy helyreállíthatná a bizalmat. Közös értékekre építsünk, hogy milyen mértékű ellenőrzést engedünk meg. Ezért arra kéne biztatni az EU-t és az USA kormányát, hogy dolgozzanak keményen az ilyen norma, közös norma létrehozásáért, és ezt minél előbb kodifikálják. Én is csatlakozom sok mindenhez az elhangzatokból. A tömeges megfigyelés, ellenőrzés saját elvek alapján zajlik az EU-ban és az USA-ban, és az USA-ban a Snowden ügy kapcsán világosá vált, hogy szisztematikusan félrevezették az embereket, a kongresszus is fel, arról panaszkodott, hogy félrevezették, a Patriot Act azután a jogalkotási folyamatnak új értelmet adott. Nos, ezek az USA-ban alkalmazott elvek nem igazán követendők. Ezek aránytalanul korlátozzák az alapszabadságokat. Az EU-ban van is vannak kivételek, nemzetvédelmi, nemzetbiztonsági szempontok miatt. E, persze definiál, jól lenne definiálnánk, hogy e, nemzetbiztonsági szempontból mikor lehet kivételt tenni. Van egy adatvédelmi irányelv, amelyet úgy fogadtak el, hogy tudták közben, hogy illegális, és hét évig kellett várni, amíg egy NGO bírósághoz fordult, és a bíróság érvénytelenítette. A PNR irányelvet néhány het ítéletet fogadták el, és hamarosan az Európai Bíróság avokály Generálja, a jogi tanácsnoka megalkotja a szakvéleményét. Nem igazából tartja ezt tiszteletben a, ez a szöveg, ami alap értékeinket és elveinket sem. Ami a cenzorálást illeti, itt a Karta 52. cikke világosan kimondja, hogy csak az közérdek biztosítása tesz lehetővé bizonyos mértékű cenzúrát, de számos példa van az internet blokkolására, aminek nincs megfelelő jogalapja és nem arányos intézkedés. Ugyanígy a bizottság több esetben magáncégeket kért arra, hogy önkéntesen korlátozzanak, vagy tiltsanak le tartalmakat. A kartában a szerepel, hogy csak jog alapján lehet ilyet tenni de vállalatokat pedig arra kérik, hogy önként alolva járjanak el így. Ez teljesen kiszámíthatatlan. Most egy nagy vállalatról van szó, vagy kis cégről, USA jog alapján történik ez, vagy sem. Azt hiszem tegnap valaki egy bírálatot tett egy brit honlapon egy amerikai építő cégre, és eltávolították a tartalmat, mert az amerikai szerzői alapján valaki panaszt tett. Néhány hete az Európai, hét múlva az Európai Bizottság közé tesz a hate speech-ről, a gyűlöletbeszédről egy megállapodás, hogy ebből ki, ki kell, kiről van itt szó, a Microsoftról, a Facebookról és a Twitterről. Itt van a megfelelő méretgazdaságosság a saját országokban, azonban más a jogi keret. Most mit, mit csinálunk a cenzorálás, a cenzúra kapcsán? Ugye megvan az alapjogi karta, és másokat kérünk arra, hogy csináljatok valamit, mert mi nem akarunk jogszabályt alkotni. Ez nem elég jó. Johnnal egyetértek, hogy a több szereplős szenárió az egy jó modell, de nagyon nehéz ezt a modellt jól működtetni. Az elf jó, keressük meg a megfelelő szervezetet, vonjuk be a vitába, megfelelő szakértelemmel, rendelkezőket, tartsuk tiszteletben az ő, azokat, akik, akiknek az érdekeit ők képviselik. Ez egy nagyon nehéz modell, amikor több érintettel beépítünk. Köszönöm szépen! Ezzel lezárjuk a meghallgatást. Őszintén szólva, Nem kaptam választ minden kérdésre. Talán most még csak a folyamat elején vagyunk, és még gondolkozunk azon, hogy hogyan tudjuk kihasználni a lehetőségeket, és hogyan tudjuk megalkotni a szükséges szabályokat a digitális kereskedelem számára. De most mindenképpen köszönöm a pódiumvita résztvevőinek, az előadóknak ezeket a fontos inputokat, amelyekkel a vitához hozzájárultak. Gondolkozni fogunk elvisíkon is, és majd, amikor konkrét kereskedelmi megállapodásokról lesz szó, TTIP-ről, egyebekről, akkor is. Köszönöm szépen, és ezzel a szakbizottsági ülésünk is véget ért, nincs egyebek napi rendi pont, a következő ülésünk pedig június 15-én, 16-án lesz. Köszönöm.